Gut, liebe Kedves kollégák, valamennyien megkapták a napi rendet, van a módosítási igény ezzel kapcsolatban, nincs ilyen. Akkor ebben a formában fogadtuk el. Második pont az elnök közleményei. Egyrészt Cecilia Malmström kollégája az Egyesült Államokban hivatalba lépett, tehát van már egy tárgyalópartnerünk, Cecilia Malmström, és a WTO igazgató már röviden tárgyalt vele, ez nyilvánvalóan nem a, az érdemi része a dolognak. Valamennyien tudják, az Európai Bíróság egy igen fontos döntést hozott Szingapurral kapcsolatban. Erről ma még egyébként intenzívebben is tárgyalunk majd. Az Európai Bíróság döntést hozott a Stop TTIP polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Az akkori bizottsági pozíció, hogy nem tették lehetővé ezt a kezdeményezést, nem volt helyes, és innentől kezdve a polgári kezdeményezések lehetősége ezen ítélet alapján tovább fejlődött. Miután hatályba lépett a kereskedelem könnyítési megállapodás, a szakbizottság május 16-án első alkalommal ült össze ebben az ügyben. Azt látjuk tehát, hogy itt is történnek a fejlemények. Daniel Blockhart, a Dén követ lett az elnöke ennek az említett bizottságnak. Kanada, Kanadában a ratifikációs folyamat úgy tűnik, hogy lezárult a CETA kapcsán, és az egyes területek, a kamarák meghozták a döntéseiket és ez azt jelenti, hogy alkalmazni is lehet nem sokára, ideiglenesen legalábbis ezt a cetát, ezt a megállapodást, ez lett volna a közlemény része. Nem is akarom ezt elhúzni, mert a mai ülésünk központi része egy vita, egy strukturált párbeszéd keretében Cecília Márcrömmel a biztosunkkal, az Európai Bizottság munkaprogramjáról van szó, a következő évre vonatkozóan, és ennek vannak központi kérdései nyilvánvalóan. Az Egyesült Királysággal intenzív tárgyalások folynak a kereskedelem szabályozásáról a jövőben, a Brexit után, és úgy gondolom, világossá kell tenni az álláspontunkat egy tisztességes kereskedelmi szerződés ügyében, és a Kínához fűződő kapcsolatok kérdése is fontos, a kereskedelemvédelmi eszközök korszerűsítése is fontos, és a már nem tagállam vagy ország vonatkozású kalkulációs mechanizmus a védelmi területen, kereskedelemvédelmi területen mindenképpen megvitatásra szorul majd, és ezt figyelemmel is kell kísérnünk, és az Európai Bíróság Szingapur döntése, csak úgy, mint a kereskedelmi szerződések, fontos szerepet játszanak majd a jövőben, és reméljük ezt erre befolyással tudunk lenni, és hiszen ez befolyásolja a munkánkat a jövőben. Egy sor sor forró krumpli, van itt a kezünkben, amelyekkel foglalkoznunk kell, és örülök, hogy Malmström asszony eljött, és a bizottság nevében 15-20 percen keresztül mutatja be a prioritásait. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mint az elnök mondta, ez egy strukturált párbeszéd, ami azt jelenti, hogy az intézményi megállapodásunk keretében rendszeresen jövök ide, és beszámolok arról, hol is tartunk, és természetesen ezt meg is tesszük, de minden nemű téma szóba kerülhet, amiről önök beszélni szeretnének a kereskedelmi területén. Én néhány dolgot ön már felsorolt, amelyek érintenek bennünket 18 hónapja hoztuk létre a Trade for All stratégiánkat, ez volt az új stratégiánk, amely az értékekből indul ki. Amióta ez megszületett, és ezt elfogadtuk, sor dolog történt az elmúlt hónapokban is, elfoglaltak voltunk, egy új kormányzat alakult az Egyesült Államokban, és meg kell néznünk, hogy ez hogyan befolyásolja a kereskedelmi kapcsolatainkat a TTIP esetében mit beszélünk az Egyesült Államokkal, ennek van értelme, de éppen most nem tudjuk, merre haladunk tovább. Most kezdtük meg az új adminisztrációval a tárgyalásokat. Az biztos, hogy hosszabb időre van szükség, hogy ezt értékeljük némileg és természetesen boldogulni kell velük, hogyan tudunk pozitív transatlanti kapcsolatokat ápolni a jövőben ez alapján. És el kell, hogy mondjam, a Brexit-tel is foglalkoznunk kell, a megfelelő mandátum most már létrejött, és az Egyesült Királysággal megkezdjük a tárgyalásokat az alapján, hogy az eljárás milyen legyen, hogyan működik a tényleges kilépés az Európai Unióból, és ez első szakasza a tárgyalásoknak már megkezdődött, a tanács eldönti, hogy mikor érkezett ez az idő, a jövőbeli kapcsolatokról is tárgyaljunk, idejött a természetesen a kereskedelmet is, és egy a legátfogóbb deal az Európai Unió nevé, nevében a Kanadával született meg eddig. Ezt megtettük, az összes parlamenti lépés megtörtént az Európai Parlamentben, a tagállamokban és Kanadában, és persze megkezdték a nemzeti parlamentek most már a megfelelő ratifikációs lépéseket, az utolsó végrehajtási dokumentumokat kezdtük el előkészíteni, hogy a lehető leggyorsabban hatályba tudjuk léptetni. Ez egy korszerű, ambiciózus ö, ö, lépés, az értékeinket védjük, a, igyekszünk a tarifákat hatán kívül helyezni 99%-ban, és ha a nemzeti parlamentek elfogadták, akkor és ratifikálták, akkor persze ez hatályba lép, egy progresszív stratégiai partnerünk, partnerünkről van szó, és ez jelentősen meghatározza a globális kereskedelmet. Ecuador Algánával, Elefántcsontparttal és hat szadekországgal megkezdtük a tárgyalásokat, és sok ösztönözzük őket a jobb kormányzásra. Sri Lankában egyébként a jobb kormányzás, az emberi jogok védelme egy fontos dolog, ezt védeni szeretnénk a jövőben is, és remélem ez így marad továbbra is, és természetesen Sri Lankának számos reformat meg, véghez kell vinnia és nincsen nem, nem előlegezem meg semmit nekik egyenlőre. Az utolsó ülésen Strasbourgban lehetőség volt arra, hogy a fenntarthatósági kompaktról beszéljünk Bangladessel. Természetesen vannak itt aggájaink, például munkajogi ügyekben, mindenek előtt a textilipart tartjuk szem előtt itt, és biztosítani szeretnénk, hogy sürgős haladásra van szükség, ezt világos tettük a baloldali A kereskedelmi preferenciák témáját is felvetjük, amennyiben súlyos jogsér, rendszeres jogsérelemről van szó és mint tudják, az Ukrajnával is tárgyalunk, az atomkereskedelmi megállapodással, és folyamatos súlyos gazdasági lecsúszást figyelünk meg ebben az országban, ez sok szenvedést okoz, tehát a javaslatunk az, hogy politikai szolidaritást és rövid távú gazdasági támogatást kínálunk a parlament egyébként hogyha a parlament elfogadja, egyébként hónap plenárison kerül szóba éppen ez a téma, Elmondhatjuk tehát, hogy itt is haladunk, és úgy gondoljuk, hogy tényleg haladni tudunk. Egy megállapodás született bizonyos szabályokkal. Amikor a konfliktusos ásványok kereskedelméről beszélünk, itt örülünk a parlament támogatásának, illetve a büntetésre halálbüntetése, illetve kínzásra alkalmas eszközök szállításával, illetve a kettő felhasználása termékek, tehát katonai és polgári felhasználásról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy a globalizációt befolyásolni tudjuk, és fontos értékeinket képviselni, terjeszteni tudjuk, ezt fel tudjuk használni arra, hogy a prosperitás légköre alakuljon ki a világban kereskedelmi megállapodásunk van, ezek tartalmazzák ezeket az említett előírásokat, a fenntartó fejlődés, a környezeti az em- és a munkajogok mindenképpen figyelembevétele kerülnek a megközelítésünk az, hogy hosszú távon kívánunk részt venni a helyzet alakításában, a fejlődést, és hát időnként vannak büntető eszközeink is, arra is van lehetőség. Természetesen ebben az ügyben inkluzív vitát folytatunk önökkel. Egy hónap múlva lesz éppen egy fontos szeminárium, aztán lesz egy, a bizottságnak egy reflexiós dokumentum ezzel kapcsolatban végiggond. És ősz elejére úgy gondolom, hogy javaslatokat is tudunk készíteni majd egy-két év intenzív vitát folytattunk a kereskedelmi politikáról az Európai Uniót átfogóan. Úgy gondoljuk, hogy önök is részt kívánnak ebben venni. Nekünk ez kötelezettséget is jelent, meg kell hallgatnunk önöket, meg is tettük, válaszoltunk, alkalmazkodtunk egy új befektetési bíráskodási rendszerünk alakul ki, ez felválthatja a régi ISTS rendszert egy transzparens, etikus megközelítést szeretnénk, és a közérdeket kívánjuk védeni. Ez része a cetá nak is egyébként, és a további megállapodásokban Vietnám esetében is ezt kívánjuk majd, és Szingapúr esetében is ezt kívánjuk érvényesíteni. Egy szélesebb körű reformot is megvitatunk, egy multilaterális befektetési bíráskodást szeretnénk bevezetni, és ezzel egy globális rendszert kívánunk felépíteni, és tárgyalunk az európai szempontok alapján <clears throat> és érdekek alapján. A kereskedelemnek szabadnak kell lennie, és tisztességesnek, ez fontos dolog, ehhez szabályokra van szükség, ezért dolgozunk továbbra is ezen a területen, védjük a WTO rendszerét, látunk bizonyos trendeket, ezeket szoros figyelemmel kell kísérnie. Az Egyesült Államok konfrontatíva megközelítést alkalmaz, Kína egyelőre nem tudja megfelelő szerepet felállalni, és fel, fel kell készülnünk ezekre a forgatókönyvekre. Pillanatnyilag tervezzük a tárgyalásokat Dél-Amerikában, Buenos Airesba megyünk, Genfben előkészítjük ezt a konferenciát decemberben. Folyamatos haladást figyelhető meg a kereskedelmi védelmi eszközök területén, és hogyha akkor torzulásokat vagy dömpinget látunk, akkor ezeket tudjuk igénybe venni, és modernizációs fáradozásaink is vannak ezen a területen, és akkor torzulásokat meg kell tudni ítélni, ez eszközökre, szabályokra van szükség, de nem kívánunk kiragadni egy-egy országot ebben az ügyben, mindenki esetében alkalmazni kívánjuk, és reméljük, hogy önök is hozzászólnak ehhez a témához, és a leggyorsabban befejezzük ezt a területet. Igen, ambiciózis kereskedelmi agendánk van különböző partnerekkel, Vietnámmal, Szingapurral lezártuk a tárgyalásokat, Vietnámmal éppen a, egy jogi vita ö, folyik, ö, és Szingapurral frissítjük a beruházás védelmi részt egy újfajta megközelítéssel egyébként lefordítottuk, és a dolog, a tárgyalások lezárultak. Most természetesen ma még szóba kerül a Szingapúrral kapcsolatos bírósági ítélet. Üdvözöljük egyébként az ítélet egyértelmű állásfoglalását. Szerintünk ez világosá teszi a szingapúri egyezmény részleteit is, de a jövőre is nézve is fontos. További tárgyalásokat is készítünk elő pillanatilag jelenleg Japánnal, kívánjuk lezárni ezeket. Abe miniszterelnök úr és Tusk elnök úr, Juncker úr is találkozott éppen elmúlt héten itt Brüsszelben, de a G7-es ülésen is megtatták ezt Olaszországban. Mindenképpen szeretnék ezt az egyezményt megkötni, szépen haladtunk, néhány dolog maradt még nyitva, és minden tartalmazni fog ez egy, amit elvárhatunk, egy korszerű egyezménytől Japán egy fontos barátunk és partnerünk, egy milliárd euró tarifáról beszélünk, és aztán a hozzáférő mezőgazdasági termékek, a közbeszerzés, mint fontos téma, a fenntartható fejlődés, transzparens, átlátható óvatossági rendszer, elővigyázatossági rendszer, a bíráskodás rendszer, stb. nagyon fontos. A, beszélnünk kell a támogatásokról is. Mexikó esetében el kell, hogy mondjam, egy néhány héttel ezelőtt jártam, ott találkoztam miniszterekkel, a civil társadalom képviselővel, az üzleti élettel, a oktatás, felsőoktatás területéről eh, tudományos élettel. Nagyon jól haladtunk ezen a területen is. Eh, szinte havonta van valamilyen ülés, eh, informális ülések, videokonferenciák, tehát valamilyen formában igyekszünk haladni, és a miniszterekkel eldöntöttünk, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy évvégére le tudjuk ezt zárni. Persze természetesen kemény munkára van szükség, de megvalósítható az, amit szeretnénk elérni, a paramétereket megalapítottuk, és lehetőleg leggyorsabban ez hatályba lép majd. Neighborhood, we have Mercosur. A Mercosurt is említenem kell, eh, ugyanebben a régióban eh, kettős lehetőségünk van, keményen dolgozunk ezen. Reméljük, hogy az év végéig ezt le tudjuk zárni. Tudjuk, hogy vannak itt bizonyos érzékenységek az európai értékeket illetve, és a tagállamokkal, illetve a biztos társaimmal, eh, eh, Phil Hogan eh, mezőgazdasági biztossal szorosan együttműködve dolgozunk. A gazdák ezen sokat nyerhetnek, hatalmas piacról van szó, 4 milliárd nyi megtakarítást érhetünk el. Múlt héten 30. kereskedelmi fordulóra került sor egy beruházási egyezményről Kínával. Reméljük, hogy itt sikerül előrelépni. A ajánlatok cseréjére jövőre kerül sor. A kínai elnök Davosban egy kiváló beszédet tartott. Most pedig követni kell az ott elmondott alapkijelentéseket, és reméljük, hogy komolyabb szerepet játszanak majd a világgazdaságban. Az kínai csúcs találkozó a hétvégén lesz, reméljük, hogy sikerül javítani, vagy szorosabbra mm, fonni a kapcsolatokat. Indonézia, Tunézia, Fülöp-szigetek, Myanmar folynak tárgyalások, és hamarosan remélhetőleg Maláziával is sikerül megbeszéléseket indítani, aztán Új-Zéland, Chile is a napirenden szerepül, és remélhetőleg a mandátumot még a nyár elején sikerül megkapni, hogy ősszel megkezdődhetjenek a tárgyalások. Elvileg önök erről kaptak tájékoztatást. És decemberben azt javasoltuk, hogy Törökországgal modernizáljuk a Vám Uniót, és a a tanácsi javaslatok ezzel kapcsolatban még nyitva állnak. A Máltai elnökség igyekszik a nyomást fenntartani a tanácson, de még nem sikerült lezárni. A globalizáció alakítása a sztendereink védelmével és a sztendereink megóvása nagyon fontosak. Minden kereskedelmi egyezményben erre koncentrálunk, munkajog, környezetvédelem, oktatás, a fenntartható fejlődés. Szeretnénk biztosítani azt, hogy bármilyen standard, vagy bármilyen szabályozás önök döntésén alapuljon. Egy igazságosabb, átláthatóbb beruházó védelemre van szükség, a digitális előrelépés is elengedhetetlen, és a javaslatainkat közzétesszük. A civil társadalommal továbbra is együttműködünk. Tegnap volt egy nagy vita a civil társadalmi párbeszéd keretében itt Brüsszelben. Mind én, mind tag, munkatársaim felkerestük a nemzeti parlamenteket, egyes regionális parlamenteket is, és folytatjuk ezen látogatásokat. A kereskedelem nagyon fontos szerepet játszik a globalizáció előnyeinek kihasználásáról szóló anyagban is, és itt arra koncentrálunk, hogy európai szinten, illetve a nemzeti parlamentek is hogyan tudnak, hogyan tudják biztosítani, hogy azokat is magunkkal vigyük, vagy felkaroljuk, akik nem tudtak bekapcsolódni a globalizáció előnyeinek és gyümölcseinek learatásába. Emellett persze tudnunk kell, hogy a progresszív, nyitott és igazságos kereskedelem hatalmas előnyöket hoz mindenki számára. Az Európai Unióban egy millió millió ember 100 millió ember él az exportból, és biztosítanunk kell azt, hogy mindenki ennek előnyét élvezhesse. A protekcionizmus sajnos egyre erősödik világszerte. Az embereket természetesen meg kell óvni, de ez nem szabad, hogy protekcionizmushoz vezessen. Hidakat kell építeni, nem falakat, és biztosítanunk kell, hogy a kereskedelem, a gazdaság újra fellendítése, a beruházások megerősítése útján vezet. És ebben a, ezen az úton természetesen az elkövetkezendő két és fél évben önökkel egyet szeretnék, együtt szeretnék működni, és az Európai Parlament többi képviselőjével is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thanks a lot, Cecilia, for this comprehensive uh, picture of uh, trade policy. Köszönöm szépen, Cecilia, ezt a uh, bevezetőt és uh, ezt a tájékoztatást arról, hogy hogy néz ki majd uh, a kereskedelem politika az elmúlt két-két és fél évben. A lista nem egyre rövidebb, inkább egyre hosszabb, mind a szakbizottság, mind a bizottság számára. Mindazonáltal mindenki komolyan veszi a mm, felelősségét, és emellett az is nagyon fontos, hogy a párbeszédet folytassuk. 17 percünk van még. Egy kis viccet hallottunk brit kollégánktól. Még több mint egy óránk van, 70 percünk van, két fordulóban fogunk vitát folytatni. Először a koordinátorok kapnak szót, és utána a szakbizottság többi tagja. Ez azt jelenti, hogy Kászpári kollégán kezd három percben a néppárt részéről. Köszönöm szépen, e, és köszönöm szépen, biztos asszony. A legfontosabb dolgokat a szakbizottság pozíciós papírjában már e, e, leírtuk, ezért két dologra szeretnék csak kitérni. Először ön említette az EU-Kína csúcs találkozót a hétvégén. A Davos beszédet elolvastam, és nagyon örülnék, hogyha ön, táj, ő, ő nö, ön emlékeztetni őt a kijelentéseire. Ugyanis azt mondta, hogy aki mindig attól fél, hogy útnak induljon és szembenézzen a viharral, az eh, előbb-utóbb eh, eltűnik az óceánba, vagy nem elmerül az óceánba. Nagyon fontos lenne, hogyha erre emlékeztetné a, eh, a kínai elnököt, fontos lenne, hogyha a kínai gazdaság ugyanolyan nyitott lenne a beruházásokra és a kereskedelemre, mint a miénk. Aztán azt is elmondta, hogy a a gazdasági globalizáció fenntarthatóbb lenne és irányítottabb lenne. Itt én a dömping ellenes jogszabályalkotásra gondolok, reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben sikerül előrelépni. Jó lenne, hogyha beszélne a kínai partnerekkel a fenntartható kereskedelmi együttműködéstől, a szabályokat be kell tartani, a WTO szabályokat, Kína tagja a WTO-nak illetve azt is mondta az elnök, hogy egy nyitott és win-win eh, együttműködésre van szükség. Eh, jó lenne, hogyha erre is rákérdezne, hogy hogyan kapcsolódik ez eh, hogy az európai autógyárak az elektroautóikat, elektromos autóikat Kínában, vagy motorjaikat Kínában nem árulhatják saját nevük alatt. Akkor ez mennyire nyitott gazdaság? Nagyon érdekel bennünket a nyitott együttműködés, de ehhez a szabályokhoz kell ragaszkodni, és őszintén kell beszélni egymással. Még egy dolog, ami számunkra, ami nekünk szívügyünk, egy esetleges a külföldi beruházások screeningje átvilágítása az Európai Unióban. A néppárt egy jogszabályjavaslatot, illetve egy kezdeményezést nyújtott be, jogszabályi kezdeményezést dolgozott ki. Itt most nem arról van szó, hogy az európai piacokat bezárnánk a külföldi beruházások előtt. Ennek az ellentéte igaz, minden külföldi beruházásnak örülünk, de itt is érvényes az, hogy az egyenlőség elengedhetetlen. Nagyon sok országban az európai tulajdonosok, tulajdonosok vállalatoknak csak részeit tulajdonolhatják, vagy egyáltalán nem lehet, nem indíthatnak vállalkozást, vagy nem tudnak beruházni, míg a kínaiak nálunk egész hatalmas vállalatokat építenek fel. Köszönöm szépen a szociáldemokraták részéről. Rodríguez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány személyes kérdésem lenne. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, köszönöm a bevezetőjét. A mi frakciónk úgy érzi, úgy gondolja, hogy a kereskedelem a politika a kormányzás kérdését is felveti, illetve a hitelesség kérdését is. A globalizáció nem szabad, hogy fenyegetés legyen, sokkal inkább esély kell, hogy legyen. És ez akkor lehet, hogyha inkluzív. Azt gondoljuk, hogy nem csak azt kellene figyelembe venni, nem csak, hogy minden eszközt figyelembe kell venni, amelyek a kereskedelem politikát befogadóbbá teszik, hanem a kereskedelem politikát figyelembe kell venni, illetve a kereskedelem védelmi eszközöket, illetve a vám harmonizációt. A választási eredmények azt mutatják, hogy a protekcionista és nacionalista mozgalmak ott kapnak nagyobb támogatottságot, ahol az ipar megbukott, az ipar leépült, és nincsen alternatíva. Ezért fontos koordinálni a különböző politikákat és a tagállamokkal együtt működni. A legutóbbi plenáris ülésen megnéztük a vámharmonizációs jelentést, a bizottság hogyan reagált azokra a javaslatokra, amelyeket mi tettünk a eh, tisztességes verseny eh, témájában, például az európai ipar eh, mm, tehát azok, azon termékek esetében, amelyek bizonyos sztenderdeknek nem felelnek meg. A harmadik dolog, amit szeretnék kérdezni, ez a leg, az a hamarosan kezdődő miniszteri konferencia. A bizottságnak itt mik a céljai? És hogyan fogunk tudni megegyezésre jutni? Olyan megegyezésre, ami a WTO multilateralista jellegét erősíti. Ami az USA-t illeti, kérdezem, hogy egy kicsit részleteibe tud-e menni, hogy az Európai Bizottság hogy látja az USA-val való jövőbeli kapcsolatokat. Olyan jelzéseket kapunk, hogy nem igazán megbízható most ez a partner. Elnök úr, ha jól értem, a saját kérdéseimet a második fordulóban feltehetem, mert akkor ezt egyelőre ennyiben hagynám. Köszönöm szépen. Igen, majd a második fordulóban jöhetnek ezek a kérdések. Az ECR nevében Kamal úr, követ, Kamal úr következik. Köszönöm szépen. A Elman McClarkin képviselem, aki a koordinátorunk, őt helyettesítem itt most, mert másik ülésen van. Először is Biztos beszélünk még Szingapúrról, csak röviden említeném ezt meg, a részletek, nem akarok az részletekbe menni. Meddig kell várnunk a szingapúri egyezmény ratifikációjára? Nyilván nem akarok most itt részletekbe menni, de vannak-e megoldható, valamilyen megoldási javaslatok a beruházási kérdésekre azért annak érdekében, hogy ne lassítsuk le a szabadkereskedelmi egyezmény többi részét. Aztán a stratégiai transatlanti kapcsolat elengedhetetlen. A bizottság terveze a tezával kapcsolatban előrelépni a szakszervezeti és szolgáltatási egyezményben. Aztán, amikor Washingtonban jártam, a tisztviselőkkel beszélve az volt a benyomásom, hogy az ISDS mellett még mindig kitartanak, és aggasztja őket, hogy míg az, az ISIS-re tértünk át, és kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e valamilyen reakciók. A Mercosur és a mezőgazdasági termékek piacra kerülése, illetve az élelmiszer biztonság tekintetében kérdezem, hogy a legutóbbi brazil botrány bizonytalanságot okozott-e a tárgyalóasztalnál, és beszéltek-e az ISTS fejezetről, úgy érzi-e, hogy lelassultak a tárgyalások? Végül, a mi a török vámunió modernizálását illeti, ön szerint hogyan kéne itt előrelépni a jelenlegi politikai környezetben? Mennyire nehéz ez? Próbálunk minél több kereskedelmi egyezményt megkötni, de közben politikai környezetben működünk, ezt is figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Az Álde következik. Köszönöm szépen, és köszönöm biztos asszonynak, hogy ilyen széles körét vázolta fel a témáknak a bizottság részéről. Kiváló, hogy ilyen sok téma van most az asztalon. Földrajzi területek szempontjából is, és a horizontális megközelítés szempontjából is. Köszönöm, hogy a konfliktusos ásványok kérdése is felmerül. Ezek is nagyon fontos számunkra, fontos értékeken alapuló megközelítések, hiszen megmutatják, hogy a keres kereskedelmi témák összekötődhetnek fontos emberi jogi témákkal. A digitális kereskedelmi szabályok és a digitális kereskedelem témája is fontos nekünk itt az adatvédelem, illetve a protekcionizmus fogalmát nagyon fontos megkülönböztetnünk egymástól. Az Európai Unió eh, itt jó példát mutat. Sok lehetőség van eh, előttünk az USA egyelőre vagy utat keres, vagy visszalépést mutat. Minden esetben nagyon sok változás történik most. <clears throat> Éppen oda át szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben beszámolna Washingtoni tapasztalatairól, illetve elmondaná, hogy amennyire ön tudja, a tanács ér, úgy érzi-e úgy, mint ahogy mi a parlamentben érezzük, hogy ez nagyon fontos momentum itt Európában, illetve hogy a tanács ambíciói és érdeklődési központ, érdeklődésének központja megváltozott-e mert lehet, hogy ezt a lehetőséget, vagy ezt a pillanatot most ki kellene használnunk a többiekkel való együttműködésre, illetve szeretnénk azt is tudni, hogy egy kicsit koncentrált mandátummal hogy tudjuk az Európai Uniós kereskedelmi politikát formálni, ugyanis magunk körén belül is vannak gyenge láncszemek, és mi csak olyan erősek lehetünk, amely, amennyire a leggyengébb láncszemünk. Aztán a Szingapúrral kapcsolatos ítéletől is szeretnék kicsit többet hallani, és ezzel kapcsolatban a kereskedelmi védelmi eszközökről. Nagyon fontos, hogy ebben a témában is egységesen, erősen lépjünk fel. Azt hiszem, egyelőre más nem fogok kérdezni. Remélem, hogy ki tudjuk használni ezt a mostani pillanatot, és felelősséget tudunk vállalni azért, hogy egy jogszabályokon alapuló kétoldalú vagy többoldalú kereskedelmi rendszer tudjunk megalapítani, illetve a harmadik országokban együttműködésben is kialakítani. Köszönöm Helmut Scholz a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen biztos asszonynak is a a, az előadást, aki webstreaminget webstreaminget hallgatja, az azt mondja, hogy azt gondolja biztos, hogy rengeteg sok témát dobunk ebbe a mai kalapba, és természetesen nagyon széles a feladatok köre, a jövőbeni feladatok és kihívások köre. Azt mondta ön is, hogy nem csak szabad kereskedelemről, hanem igazságos kereskedelemről is kell beszélnünk, és a bizottság új munkaprogramja az igazságos, tisztességes kereskedelmet állítja központjába különösen akkor, hogyha a multilaterális kereskedelmi központot meg akarjuk erősíteni. Különböző pontok, különböző helyzetek merülnek fel a globális kereskedelem terén, és fontos, hogy közös álláspontot alakítsunk ki a Buenos Aires-i WTO miniszteri konferencián nem kevésbé, hiszen hogyha egyáltalán megvalósul, akkor nagyon fontos, hogy sikerűs legyen. Kicsit előre kell gondolkodnunk, célokat kell kitűznünk, amiket el akarunk ott érni. Néhány kérdést szeretnék tehát konkrétabban feltenni. A munkaprogrammal kapcsolatban mindig a mindig a fenntartható cél, fejlesztési célokat kell szempontként magunk előtt tartani, és ezzel kapcsolatban kell kialakítani a jövőbeni politikánkat, illetve a stratégiai, stratégia továbbfejlesztését. Arra utalt, hogy egy multilaterális befektetési bírósággal kapcsolatos mandátumot szeretnénk kialakítani kialakítani, hogy tud ez kialakulni, és van-e lehetőség arra, hogy az Európai Parlament tehát is jobban bevonják a kialakításába, és nem csak a végén tájékoztatják az eredményről, hiszen egy ilyen rendszernek ki kell alakulnia, és a leg különbözőbb szempontokat figyelembe kell venni, a különböző érdekeltek szempontjait. Aztán az adatáramlás szabályozásának, illetve a digitális kereskedelem szabályozásának a témája is fontos lesz, ezzel is foglalkoznunk kell. Még egy kérdés, az Egyesült Államok is fontos számomra valóban a régi TTIP mandátum alapján szeretné a bizottság kitárgyalni, illetve vinni az új kormányjal a tárgyalásokat, vagy esetleg lesz itt változás. Tehát hogy fog kinézni a transatlanti partnerség a jövőben? Heidi Hautala. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Egy olyan vitában vettem részt az imént, ahol szintén a kereskedelmi főigazgatóság képviselője szerepelt, és ott a mexikói büntetlenség kérdése volt terítéken és a globális megállapodások. Nagyon sok szakértő volt ott, aki szerette volna tudni, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Ugye ott a bírói kar függetlenségének hiánya, a különböző kínzások és egyéb kérdések merültek föl. Ezért kérdezném, hogy vajon lesz-e majd lehetőség arra, hogy új módon tudjuk megközelíteni ezeket a kérdéseket a megállapodások új generációin belül. Aztán a külföldi befektetések átvilágítását érdekesnek találom és érdekelne, hogy vajon a pénzmosás, korrupció típusú bűntényekkel kapcsolatban is használható lenne az átvilágítás eszköze. A harmadik kérdésem pedig a globalizációról szóló dokumentum. Úgy tűnik, hogy a bizottság majdnem kész arra, hogy kötelező jellegű munkaügyi, illetve környezetvédelmi követelményeket vezessen be a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokba. De hogyha a vállalatok nem vállalják, illetve nem veszik komolyan az ilyesfajta felelősségüket, akkor vajon szankcionálják -e ezt valahogy? Lesznek ennek a következményei? És az EFDD nevében végül Bigin asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött a szakbizottságunkba. Kérdéseim a következő. Az Európai Bíróság ítélete, amely nemrég született, és amely a bizottság döntését ö, semmisítette meg, mégpedig úgy, hogy elut hogy a CETA, illetve a TTIP megállítására vonatkozó állampolgári kezdeményezés nem volt joguk elutasítani. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hát igen, akkor most a bizottságnak foglalkoznia kell ezekkel a kezdeményezésekkel, de hogy fogják ezt tenni? Hogy fogják nyomon követni? Második kérdésem. Az amerikai kereskedelmi képviselő Brüsszelben kérdezte, hogy hogy a, az egyetértési megállapodásnak lesz a nyomon követése. Aztán a pálmaolaj és az Indonéziával kötött megállapodás. Ott, a, ott beszéltünk helyi érdekeltekkel, akiket aggaszt a tárgyalások helyzete. Szeretném tudni, hogy a bizottság pálmaolajról szóló jelentése milyen stádiumban van. Aztán a Marokkóval kötött mezőgazdasági megállapodásról lenne egy kérdésem. Tegnap fogadtuk el a tárgyaló mandátumot. A parlament ugyanakkor nem kapott még erről másolatot. Kérdezném, hogy ennek, ez csak időkérdése, és hogy mikor érdeklik, ér, érkezik majd meg. Ferán úr az ENF nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, hogy itt van és ezen a fontos ülésen részt vesz. Ön a szabadkereskedelem támogatója itt Brüsszelben, ügyvédje. Az Európai Unió szabadkereskedelmi politikáról nem akar-e lemondani az amerikai politikát tekintve? Mi lesz, hogyha így kitesszük az európai gazdaságot a mindenféle védelem nélkül, protekcionizmus és mindenféle vám nélkül a dömpingnek? Néhány javaslatot várunk öntől. Azt, javasolták, azt javasolta, hogy a vámuniót is meg kell erősíteni, ki kell építeni Törökországgal, és a szolgáltatásokat és a mezőgazdasági termékek nagy részét is fel akarják ebből venni ha jól tudom, Putin elnök támogatása Versailles-ban két napja az orosz embargó megszüntetését célozta, ami nem történt meg. Ennek tükrében mi a e, politikája e, a török országgal szemben, hiszen a török mezőgazdaság az európai mezőgazdaságot veszélyeztetheti. E, ez a vám megállapodás tehát politikai feszültséget okozhat, illetve számos félelmet felvett az Európai Parlament pártjai, frakciói között. Két kérdésem van az első. A Vám Unió eredetileg úgy tekintették a török Vám Uniót, mint a török uniós tagság elő, előszobáját, 2005-ben eh, kezdődtek ezek a tárgyalások, most eh, ez elhalt, vagy mi a helyzet ezzel a vámunióval? A második kérdésem pedig eh, a, a következő vámunió bővítés a fenntartható fejlődés és a közbeszerzési piacok terén ez elengedhetetlen része-e a tárgyalásoknak, ugyanis az európai gazdák azt szeretnék tudni, hogy mi a helyzet ezekkel a tárgyalásokkal, hiszen a vámunió politikai, pénzügyi és gazdasági kockázat is lehet, úgyhogy minél többet kell tudnunk erről a vámunióról. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Most akkor körülbelül 10 percen visszaadom a szót a biztos asszonynak, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Volt azért néhány egymást átfedő kérdés is, például az USA-ról. Kaspari úr Kínáról kérdezett. A kínai elnök nem jön a találkozóra, az miniszterelnök jön, de ezeket a kérdéseket föl fogom tenni, ugyanis imponáló volt a beszéd, de a valóság azért nem annyira imponáló. Az európai vállalkozásoknak nagyon nehéz Kínában befektetni, csökkent is a befektetések száma, mert nincsen elég átláthatóság, nagyon sok az állam, állami támogatás saját vállalatok felé, nagyon nagy a kommun, kommun, korrupció, a jogállamiság nem igazán működik, protekcionizmus, stb. Úgyhogy ezeket mind föl fogom majd vetni hiszen kölcsönösségen kell, hogy alapuljon a Kínával folytatott kereskedelem nagyon, itt egy kicsit azért kell könnyebb a kínaiak helyzete, ami jó, de az lenne a pozitív, hogyha nekünk ugyanilyen jó helyzetünk lenne Kínában. Tehát az a lényeg, hogy egyenlő esélyekkel tudjunk működni. Remélem, hogy a kínai, kínaiakkal egyet tudunk érteni, és előre tudunk lépni ezen a területen a külföldi befektetések átvilágításáról, meg fogom nézni az ügyet. Most kezdtük egyébként a bizottságon belül tárgyalni ezt a kérdést, ami igazán összetett, mert jogi, politikai és gazdasági kérdések is vannak benne. Nagyon fontos, hogy jó szöveget alakítsunk ki. Nem sokára lesz ezzel kapcsolatban ülés, és szívesen várom az önök véleményét is, hozzájárulását ehhez. Globalizáció. A globalizációs dokumentum nagyon nagy része stratégiát szerettett volna kialakítani. Egy vita dokumentum volt, amely nem konkrét javaslatokkal élt az Európa jövőjéről szóló vitában a tagállamoknak is hozzá kell ehhez sokkal járulniuk, és ugye a kereskedelmi politika a globalizáció egyik kérdése, de ott van a strukturális politika, a szociálpolitika, regionális politika, hogy tudjuk jobban, okosabban, gyorsabban kihasználni a forrásainkat, hogy tudjuk biztosítani azt, hogy a tagállamok védjék a, az állampolgárokat a globalizáció negatív konzekvenciáitól, most, hogy a gazdasági válság lecsengőben van, talán erre nagyobbak a lehetőségek. Aztán a az adóelkerülés is olyan kérdés, amelyet hangsúlyosabbá kell tennünk a 2020-as év felé mozdulva. Tehát a stratégiáról szól inkább ez a dokumentum, de a tagállamokban fognak kialakulni a konkrét intézkedések, és ezeket kell majd nekünk koordinálni. Buenos Airesben az a célunk, hogy a WTO rendszert erősítsük meg, még ha nem is értünk egyet a többi országokkal mindenben, abban mindenki egyetért, hogy fontos a WTO szerepe, és ezt meg kell erősíteni. Sok országban működünk együtt, Genben, például a halászat támogatási sokkal, az elkereskedelemmel kapcsolatos témákon, aztán a KKV-k támogatásán, illetve jövő héten lesz Párizsban egy miniszteri találkozó is az OECD e találkozóval párhuzamosan, ahol nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy a Buenos Aires-i munkát előkészítsük és remélem, hogy ott lesz némi előre lépés is. Erről majd egyébként később beszámolok önöknek. Az USA-val kapcsolatos kérdések? Hát kell még egy kis idő. A TTIP-et megemlítettük már, de részleteiben még nem tárgyaltunk róla. Connors és a többi vezető még kicsit tovább kell, hogy olvasgassa. Persze meg kell egyeznünk abban, hogy tárgyalunk tovább, vagy egyáltalán nem, és hogyha ha szeretnénk egy egész mást kitárgyalni velük, akkor arra kell mandátum, de még nem tartunk itt és persze a feltételeket is ismernünk kell, hiszen hiszen a közbeszerzések terén, a tengeri szolgáltatások terén és más téren nagyon protekcionista viselkedést vett fel az Egyesült Államok. Tehát milyen feltételekkel és hova akarunk eljutni, hol tartunk most? Több időre van szükség, hogy ezt megbeszéljük. Természetesen eh, transatlanti több ilyen transatlanti agenda is van, ezzel kapcsolatban különböző témákat tárgyalunk meg, itt a TISA ügy is, e, nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak is van érdeke ebben, de egyelőre nem kaptunk választ erre. Wedding asszony ezt követi, egyelőre nincs válasz, de számos más ország keres meg bennünket, és a lényeg az, hogy folytatni tudjuk a tárgyalásokat, mert az itt eléggé jutottunk. Vonatkozik ez itt az a környezeti javakra, árukra is természetesen, de e, a multilaterális e, vagy plurilaterális megállapodásokat az Egyesült Államok most éppen nem erőlteti annyira. És e, nem beszéltünk egyelőre az ISDS-ről és a politikai vezetés képviselőivel vannak itt bizonyos fenntartásaik természetesen, de nyilvánvalóan ők, ők régebben is vitatták ezt, mind a demokraták, mind a republikánusok, ezt meg kell nézni, hogy mit teszünk valójában. Szingapur ügyében pedig azt tudom mondani, ezt még mindig értékelnünk kell, ez inkább egy technikai jellegű tájékoztató az önök számára. Világossá kell tenni, hogy mit akarunk, ez az EU kompetencia, itt vannak a beruházások, az pedig megosztott kompetencia. Ezt, ez a, ez, ezt kell elérni, hogy ezt világosan lássák, hogy érinti ez Szingaport, és a jövőbeli megállapodás hogyan. Ezt önökkel kell megvitatni, és a tagállamokkal egyenlően nem volt lehetőség, hogy ezt megcsináljuk adott esetben, hogy megosztjuk a, meg, a megkereskedelmi megállapodásokat a jövőben, ez egy, ez egy opció mindenképpen ugyanaz a ratifikációs folyamat lenne, ez egy lehetőség, vagy kiveszük a beruházásokat, befektetéseket. Itt különböző opció van, hogy hogyan kezeljük ezt a sajátos kérdést, de mindenképpen úgy gondolom, hogy megoldást kell találnunk, hogy a kereskedelmi és beruházási területet is szabályozni tudjuk, és a ratifikáció ígérete is megmarad, ne tartson ezt túl sokáig, és egy megfelelő demokratikus elemet hozzá kell rendelni az ügyhöz. Erre sajnos több időt kell szánnunk, hogy a tagállamokkal megbeszéljük, és önökkel is. Persze a Mercosur ügyében a Andokaitis kollégám járt Brazíliában nagyon korán, amikor ez megjelent egy héttel azután, és hangsúlyozza valójában Brazília esetében, hogy ők ezt tényleg szeretnék. Ez a Mercosurral párhuzamosan folyik ez az SPS fejezet, ez egy nagyon fontos dolog. Fent a nyilvánvalóan egyenlőre még nem jutottunk el, de nagyon fontos, hogy itt haladni tudjunk a fenntartható fejlődési célokkal, de ezt együtt kell megbeszélni nyilvánvalóan. Törökország ügyében ami Fele úr kérdését illeti, az Európai Tanács döntéséről van szó, amely ennek a régi egyezménynek a feldolgozását vagy felővizsgálatát célozza, amely eh, eléggé elavult, és csak az ipari termékekre vonatkozik. Nem csak eh, a mezőgazdaságra terjesztenék ki, hanem a fenntartható fejlődési eh, területést, a közbeszerzésre és egyéb témákra is tehát az európai csúcs találkozó következtetéseiben is szerepel ez, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy a Törökországgal való tárgyalásaink nehezek. Törökország nehéz partner, a politikája aggasztó sok területen, Mindazonáltal ez lehetőséget adna nekünk arra, hogy egy asztalhoz üljünk, és a két fél számára elfogadható megegyezésre jussunk. A tárgyalások természetesen, természetesen nagyon a parlamentre is tartoznak, és nyitottan eh, tájékoztatjuk önöket erről. És igen, én a szabadkereskedelem védelmezője vagyok eh, az Európai Unióban, ez a munkaköri leírásomban is szerepel egyébként, eh, ami a protekcionista intézkedéseket illeti, ezek aggasztanak engem az amerikai adminisztráció részéről. azt mondja, szintén Washingtonra kérdezett rá, hogy hol is tartunk Erről tudok beszámolni. Hát itt nézzük az eseményeket. Trump elnök a TTP-ből visszahúzódik erre, ígéretet is tett, úgyhogy megtette. Hát ezzel csalódottak az országok, hozzánk fordultak, szinte valamennyien megmondták, hogy hogyan tudjuk felgyorsítani a tárgyalásokat, hogyan tudunk technikai lépéseket tenni, stb. Ez végül is ahhoz vezetett, hogy Európahoz fordultak, meg kérték is tőlünk, hogy segítsünk megvédeni a multilaterális rendszert, a nyitottságot, a tisztességes kereskedelmet. Ez némileg megváltoztatta a hangulatot a tanácsban. Igen, Európának ki kell tartani a tisztességes kereskedelem mellett, kölcsönös engedmények, kölcsönös eredmények alapján win-win szituációkon keresztül. Hát ambiciózus itt a kereskedelem, talán optimistább is a hozzáállás, mint mondjuk fél évvel ezelőtt volt a tanácson belül, én úgy látom. A tisztességes kereskedelem egyetértek Solcóra, nagyon fontos ez. Számos országban vannak delegációink, Latin Amerikában főleg, hogy különböző projekteket, Fairtrade projekteket tudjuk létrehozni. Ez fontos a Fairtrade City ügyében is, és hát én személyesen is részt vesz ebben, meg ami pedig a multilaterális bíróságot illeti, egy hatásvizsgálaton dolgozunk és megpróbáljuk megállapítani, hogy ho- hova juthatunk. Ez egy nemzetközi projekt, nem európai. Nem mi diktálunk itt abban, hanem mi kérni tudunk. Az európai szempontból kérünk egy mandátumot, és meghatározunk, melyek a fontos pontok számunkra. Ezért az Európai Bizottság döntést hoz az év vége felé ebben az ügyben, és ezzel a tanácshoz tudunk menni. Persze nagyon szívesen folytatunk később erről egy vitát, amikor a dolgok jobban a helyükre kerülnek, és akkor szívesen adok tájékoztatást a folyamatról. Hautala asszony, a büntetlenség kérdése, ez nagyon komoly kérdés, nagyon komolyan is veszük, csomó probléma adódik ebből, fájdalmas tapasztalatok alapján nem gondolom, hogy ezt kereskedelmi megállapodásokban tudjuk megoldani, de ebben Mexiko, Mexiko esetében igenis ezt megbeszéltük már, ebben a keretben ezt szóba hoztuk, megemlítettük, és meg kell néznünk, hogy mire tudunk jutni. Milyen eredményt érhetünk el. A pálmaolaj. Egy follow-upon dolgozunk Most készítjük elő az anyagot a nyomonkövetésre, és a Környezetvédelmi Főigazgatóság csinálja ezt, ők felelősek, és mi megfelelő inputtal állunk rendelkezésre, ha hozzájárulunk a saját szempontjuk alapján ez az anyaghoz, és hát ez alapján ott részletesen tudunk foglalkozni. Ami a marokkói tárgyalási iránymutatásokat illeti, ez a külügyi szolgálata, amelyik ezt koordinálja, ez az ő feladatkörük, ez nem DigiTrade, téma, de hát mindenképpen mi konzultálni fogunk önökkel erről a folyamatról. És biztosítani fogjuk azt is, hogy az bírósági eredményt bevonjuk. Látom egy kicsit, nagyon sok kérdést tettek fel a hormon téma. Valóban tisztában vagyunk azzal, egy fontos téma. Hogan kollégám már elkezdte vizsgálni ezt a témát, megkereste az Egyesült Államokbeli mezőgazdasági kollégákat, és igyekszünk tárgyalás úton megoldást találni, de ettől még messze vagyunk. Köszönöm szépen, Cecília. 14-en kértek szót. 14-en. Ez azt jelenti, hogy másfél percnél többet nem tudok adni egyenként hozzászólásra. Tehát másfél perc. Az el Salafranca úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Örülök, hogy részt vehetünk, és ön is részt vesz ezen a párbeszéden. Már többször járt nálunk, ez ön számára nem teljesen új gyakorlat, és mi a helyzet a Mercosurral, ott az előadó is vagyok egyébként, itt éppen a szakbizottság nevében Mexikó és más államok egyezménye is szóba kerülnek. A Mercosurral szeretnénk tehát megkötni ezt, és hogyha az Európai Bizottság legyárt a tárgyalásokat, akkor még mindig a tanács ott van, tehát a tanács nyilván beleszól, és a tanácsnál is általában kell egy év ilyen esetekben, hogy valahogy reagáljon és hozzászóljon az ilyen megállapodásokhoz. A Mercosurnál pedig azt kell látni, hogy nagyon érzékeny témák is szóba kerülnek, még Japánnál sem egyszerű dolog ez, hiszen sok milliós vámjog az, ami a tét valójában. Milyen, mennyi időnk van nekünk arra, hogy mi ratifikáljuk ezt? méghozzá oly módon, hogy ön is elmondja, mennyi idejük van önöknek, mennyi időre van szükség a tanácsnak, hogyan számolnak ezzel? Köszönöm. David Martin. Köszönöm szépen. A Szingapúr ügyben szeretnék, és a bírósági döntésről ugye két évvel ezelőtt már mondtam, hogy a szolgáltatásokat és a beruházásokat vegyük szét, hogyha vegyük az árukat és szolgáltatásokat, másrészt pedig a beruházásokat, nem, nem, nem érdemes kevenni, és akkor, hogyha ezt nem tudjuk megoldani, akkor e, nem tudjuk külön ratifikálni ezt a parlament szintjén. Úgy gondolom, hogy külön kéne tehát választani ezeket a megállapodásokat, mint mondtam. PCS, az társulási megállapodás sőt kevertem össze ezeket természetesen Szingapur esetében pedig uh, itt egy további vitát szeretnék megelőlegezni. Politikai szempontból nem egész világos, ugye, hogy a szolgáltatások és az áruk egy exkluzív, egy kizárólagos kompetenciát jelentenek, és az európai parlamentek nem kéne adott esetben más parlamenteket is bevonni. Adott esetben a tanácsnak új új területeket is be kéne foglalni a mandátumba, hogy elkerüljük a jövőben az ilyen helyzeteket. Világosan elmondta a véleményét a bíróság, és szerintem meg kéne ragadni az alkalmat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Malmström asszonynak, hogy eljött ide, és tárgyal velünk a kereskedelem politikáról. Május 16-a óta tudjuk, hogy hol vannak a határok, a tagállamok és a bizottság között minden egyes szerződés esetében, hogyha egyeztetésről van szükség, szükség, vagy bíráskodásról van szó egy beruházás ügyében. Itt az európai jogot figyelembe kell venni. Az említett időpont óta elég pontosan tudjuk, hogy az Európai Bíróság úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak el, kellett, el kell fogadni egy 3,5 milliós kezdeményezést, polgári kezdeményezést. Ezt elég világosan tartalmazza ez az bizottságnak, tehát lehetőséget kell adni a polgároknak, hogy elmondják a véleményüket, és a bizottságnak részt kell venni egy ilyen politikai vitában. A kérdés most az, hogy mi történik ezzel a két bírósági ítélettel. Természetesen a bíróság ítélete után lehet azt mondani, hogy csak olyan kereskedelmi megállapodásokat kötnek majd, ahol a nemzeti a ratifikáció nincs szükség. Nagyon távol vagyunk a polgártól, de nagyon korlátozott hatásköreink is annak esetenként, hogyha így döntünk, de hát dönthet, tehetnénk úgy is, hogy elfogadjuk a bíróság döntését a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban, hogy tényleg bevonjuk a polgárokat, vagyis olyan kereskedelmi politikánk van, amely meghallgatja előtte a polgárokat. Ez azt jelenti, nyilván van ennek kockázata, de demokrataként ezt vállalni kell, úgy vélem. Köszönöm szépen a nyugat-szahai monitoring csoportból jövök. Igen, csak meg voltam lepve, őszintén szólva, hogy tegnap új tárgyalási mandátumot adtak, és ma van a monitoring csoport ülése. Ez nem az a fajta transzparencia, amiről újra és újra beszélnek, és az Európai Bizottság nem respektálja ilyen módon az Európai Parlamentet. Most konkrét kérdésekről beszélnék. Azt hallottam, hogy nincsen információ arra vonatkozóan, hogy milyen kereskedelem, kereskedelmi volumen van Nyugat-Szaharában. Hogyan tudnak ezek után tárgyalni, ha hiányoznak az adatok? Tudják képzelni, hogy a CETA-t megtárgyalták volna, anélkül, hogy tudnák, miről is tárgyalunk? A második pont, hogy kivel fognak tárgyalni. Hát névileg azt hallottam, ezt ki a dologból, de nem mondták ki egyértelműen, hogy adott esetben a helyi, a lakosság helyi képviseleteivel, tehát az ott lakókkal tárgyalnának. Ez nem az, amit a bíróság mondott. A bíróság nem ezt kérte. A bíróság azt kérte, hogy a szaharai lakossággal beszéljenek. Ezt a kérdést hogyan fogják megoldani? az nem működik, hogy megszállókkal tárgyalunk arról, hogy mi történjen a megszállott lakossággal. Köszönöm szépen. Hizasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, eh, biztos asszony. A CETA-val kapcsolatban Macron úr, a francia elnök egy munkacsoportot kért, hogy értékelje ezt a CETA megállapodást. CETA megállapodást. Ön hogyan vélekedik erről? Előfordulhatna adott esetben, hogy a CETA-t töröljük és megszüntetjük? Vagy újra kezdjük tárgyalni? Aztán a vegyes megállapodások ügyé, itt is vannak bizonyos aggályok, hogy adott esetben egyes tagállamokon múlik a végén minden. Ez azt jelenti, hogy aláírtunk egy kereskedelmi megállapodást, és vissza kell vonni, vagy fel kell mondani. Mert mindenkinek hozzá kell járulnia. Ez nyilvánvalóan nem lehetne egy Európai Út vélemény. Köszönöm szépen, egy gyors kérdés az Európai Bizottság a fenntartható fejlődési fejezetekben környezeti sztenderdekről szeretne tárgyalni, és erről készítenek egy dokumentumot. Mi a helyzet ezzel a reflexiós folyamattal, és egy szankció megközelítés kéne alkalmazni adott esetben Európában? Ez a kérdés. A legtöbb kereskedelmi partnerünk elfogadta ezt a megközelítést. Nézzük meg a TTP -e rendelkezéseket. Az Európai Bizottság felkészülne arra, hogy a munkavállalói sztenderdek, munkajogi sztenderdek és a környezeti sztenderdeket fokozottabban figyelembe vegyék a további tárgyalásaik során. Fjellner úr, köszönöm szépen reagálni szeretnék a kompetencia ügyre, amit Mártin úr is említett, eltérően a GUE kollégától én tényleg azt gondolom, hogy a polgárokat képviseljük itt és most, és van legitimitásunk. Hogyha nem így van, nem úgy gondolja, akkor talán el kéne hagyni ezt a helyet. Nem tudom. Most a tárgyalások igen kimerítő listáját hallottuk, és azt hiszem sokkal részletesebben tárgyalunk, vagy sokkal többet tárgyalunk, mint korábban, bármikor, amióta én itt 13 év, a nagy kérdés most éppen ez, hogy tényleg eljutunk-e oda, amit akarunk, azokkal a megállapodásokkal, amiket megkötöttünk. Természetesen a kereskedelem nagyon fontos témája a megállapodásoknak, de ezt megnézzük. Azt látjuk, hogy a cégek nem élnek a lehetőségeikkel. Mindegy 65%-ban a Chile esetében 78%, Mexikó esetében csak 52%, akik ténylegesen élnek a preferenciákkal, amiket biztosítottunk, és tudjuk, hogy mi az oka annak. Egyszerűen logikus. Nagyjából arról van szó, hogy ö, ö, a származási helyére vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni. Természetesen ezeket kezelni kell, de őszintén szólva, nem látjuk konkrétan, hogy miről is van szó, hogyan tudjuk a jövőben majd ezt megoldani. Vegyük például Vietnamot, ők kevésbé rugalmasak a származási szabályokkal kapcsolatban, mint ahogy mi gondoltuk volna. Hogyan tudjuk ezt a kérdést keresni? Ha nem tudjuk kezelni, akkor nem tudunk, akkor nem tudjuk alkalmazni majd azokat a megállapodásokat, amiket kitárgyalunk. Köszönöm szépen. Malmström asszony, üdvözlöm. Egy kérdésem van, ami az Európai Bíróság döntése világosabbá tette a helyzet a hatáskörökkel kapcsolatban. Itt a kereskedelmi megállapodások, a kere, beruházás védelem témájában, de még nem egészen világos, hogy ezt az új beruházás védelmi bíráskodást hogyan alkalmazok. Ez összhangban van az európai joggal. Ön hogyan látja ez most a tagállamok is dönthetnek egyes kérdésekben. Egy további kérdés, mi a helyzet a Brexit-tel? Az 50. cikket most aktiválták, vannak hatályban lévő megállapodásaink, ezeknek részes az Nagy-Britannia, és ez milyen hatással jár ön személyesen, hogyan látja ezt, és egy további kérdésem Törökországgal kapcsolatban jutott eszembe, mert ez nagyon fontos. Ö, konkretizálná adott esetben hát a modernizált Vámunió esetében mikor számít arra, hogy tényleg mandátumot fogad el majd a tanács? Köszönöm szépen. Reding asszony. Először is egy javaslatom lenne, ami a terminológiát illeti. Azt gondolom, hogy most nem szabad kereskedelemről kellene beszélnünk, hanem tisztességes kereskedelemre. Ez nagyon sok polgárnak is választ adna, akik kérdést tesznek fel ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a protekcionizmus egyre erősödik nagyon sok partnerországban. országban Talán éppen most kellene egy nagy európai offenzívát indítani, hogy erre reagáljunk. Hogyha a tízát, tezet veszem például, a legtöbb tag, aki a tízában tárgyaló fél, mindegyik a TPP-ből indult ki, és szinte mindegyikkel bilaterális kapcsolatunk van. Tehát mindegyünknek érdeke az előrelépés, úgyhogy Úgyhogy nagyon fontos, hogy a plurilateralizmus a multilateralizmus bejárata legyen. A multilateralizmus továbbra is az az elv, ami vezet bennünket, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ezt rövid távon nem fogjuk tudni megvalósítani. Ami a beruházást illeti, az a javaslat, amelyet Kaspari úr most bemutatott, és amelyet elemzünk, nagyon fontos. Európai szinten valamilyen külföldi beruházási ellenőrzési eszközre van szükség, hiszen ez kezd elharapozni, és nem tudunk erre megfelelően reagálni. Egyesek protekcionizmussal reagálnak erre, miért nem akarunk európai álláspontot meg fogalmazni. Köszönöm, Maria Arena. Köszönöm szépen, Szingapúra szeretnék visszatérni. A bizottság ugye azt mondta, hogy nem a kompatibilitásról, hanem a vegyes jellegről beszél, de még itt mindig felmerül a a jogi, jogbizonytalanság, ami a kiegészítő jelleget illeti, a kompatibilitást illeti. A másik dolog a kereskedelmi védelmi eszközökre vonatkozik a következő kérdésem. Ön az antidömping kereskedelmi védelmi e, eszközök kérdésével is foglalkozik. E, vannak olyan eszközök, amelyek a dömping e, elleni eh, lehetőségeinket eh, szűkítik, eh, és másik részen pedig, másik oldalon pedig ott vannak az er-, európai érdekek. Hogyha jelentős versenytorzító hatások vannak a dömpingben, akkor tudjuk, tudunk-e ilyen eszközökhöz folyamodni. A másik dolog pedig például az acélgyárak Európában sok ilyen vállalkozás van, amelyek dömping intézkedésekhez mm, folyamodnak, de az Európai Bizottság nem tesz lépéseket. Irán, Brazília, India, stb. országok acélipari fellépéséről van szó. A második kérd, még egy dolog, amit szeretnék említeni, önök az elvárható gondosság elvét a textiliparban és a ruházati iparban is szeretnék megvalósítani hogyha ez megvalósulhat a vezetőkből származó ásványok területén, akkor megvalósulhat ezen a területen és Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony. Ön megemlítette Japánt, mint egyik legfontosabb prioritást a kereskedelmi agendában. Én japán jelentéstevőjeként ezt nagyra értékelem. Ön úgy írta le a tárgyalásokat, mint nagyon előre haladott tárgyalások. A kérdésem a következő. A jelenlegi formájában az egyezmény progresszív egyezménynek tekinti-e, illetve egy kötelező érvényű, valódi egy egyezményt tudunk-e elfogadni, és az ISCS rendszerrel kapcsolatban a japán ellenállást le tudják e, -e -e győzni. Hogyha nincs vitarendezési módszer, e, annál a rossz vitarendezési módszer is jobb. E, kérdezem, hogy ez, ez az egész vita nem áll e a japán egyezmény útjában. Köszönöm szépen. Emma Rodriguez a személyes kérdését fölteheti. Tessék. Perdón, dos cuestiones muy concretas. Köszönöm szépen, két konkrét kérdésem lenne. az emberjogi helyzet nagyon-nagyon rossz a Fülöp-szigeteken, egyre romlik a helyzet. Olvastam egy jelentést ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság tervezi-e az, hogy a Fülep-szigetekkel kötött egyezményt módosítja, vagy van-e milyen más lehetőség, günk, hogy tegyük ezzel ellen valamit? A második kérdésem, a kereskedelmi politika természetesen megváltozott, javul, egyre inkább kitér az emberi jogokra, de vannak olyan egyezmények, amelyeket korábban írtunk alá más feltételek mellett. De végig van-e olyan mechanizmus, vagy el tudunk-e képzelni olyan mechanizmust, amelyel a régi egyezményeket aktualizáljuk, hogy ezek megfeleljenek a mai elvárásoknak, emberi jogok, fenntarthatóság, stb. Ezt lehetne egy kicsit gyorsítani. Uh, tehát lehet-e valahogy modernizálni a régi elavult egyezményeket? Köszönöm szépen, és most ami e, engem érint, egy olyan téma, amelyet kollégák nem vetettek fel, a Brexit. Theresa May kijelentette, hogyha nincs megegyezés, az jobb, mint hogyha rossz megegyezést kötnek. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban, illetve van-e valódi eh, felkészülés arra, hogy mi lesz, ha nincs megegyezés? És mi lenne a jó egyezmény? Miből, miből állna ez? Csak hogy be tudjuk lőni, hogy merre járunk, vagy járnak. Másodszor készülnek-e valamilyen mm, mm, készülnek-e arra, hogy nagy-Britanniával, mint harmadik országgal valamilyen egyezményt kössenek. Itt mi lesz a megközelítés? Egy copy-paste megoldást választanak-e, vagy valami más stratégiát tessék? Megadom a szót. Köszönöm szépen. Franka úr, Tudom, hogy 2019 eh, májusában választások lesznek az Európai Parlamentben, a kereskedelmi egyezmények időbe kerülnek, nem akarjuk ezeket semmiképpen késleltetni, inkább gyorsítani. Idén eh, szeretnénk Japánt, Mexikót és Mercosurt lezárni a, a, a fordítás is időbe telik, a tárgyalások időbe telnek, talán, hogyha három e, eljárás folytatunk párhuzamosan, akkor e, nyerhetünk egy kis időt, folytatjuk a tárgyalásokat, és reméljük, hogy a parlament és e, lehet, hogy nem az utolsó pillanatokig dolgozik, de talán januárban nem teszi le a lantot. Aztán a következő kérdés, hát persze Martin úrnak a szingapúri egyezménynek a felosztása, részekre osztása opció lehet, de ezt nem tölthetem el ma. Ez jövőbeni opció is lehet, de vannak más opciók is természetesen a tagállamokkal együttműködve kell döntést hoznunk, és hogyha a parlamentnek ez a véleménye, vagy az ön, mint jelentéstevő véleménye, akkor ez érdekes, és um, hát kíváncsian fogadjuk ennek kifejtését. A bíróság, sokan kérdezték ezt, a bíróság világosan fogalmazott. A szabadkereskedelmi egyezmények nagy része eh, kizárólagos európai kompetenciába tartozik tagállami ratifikáció és parlamenti ratifikáció. Ez egy nagyon demokratikus mód. Ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti parlamenteket kizárjuk. Nagyon sokat egyeztetünk a tagállamokkal ebben. Azt gondolom, hogy ez egész a folyamat elgondolkodtatta az embereket. A nemzeti parlamenteket be kell vonni, és nem 12 óra előtt 5 perce, hanem az egész tegyelás során. Nagyon sok lehetősége van. Önök hazamennek, és azt mondják, kedves nemzeti parlamenti képviselők, ma úgy döntöttünk, hogy mandátumot adunk San való tárgyalásokkal. A bizottság holnap kezdi meg a tárgyalásokat. Akkor most hozzunk össze egy bizottságot, ahol a miniszter tájékoztatja önöket folyamatosan. Millió lehetőség van erre. Ez a nemzeti kormányok feladata, nem pedig az Európai Bizottság feladata. Mi, e, nekünk is lehet benne szerepünk, és nem, de, nem, nem demokrácia ellenes az ilyen típusú ratifikációs folyamat. Az egyezményeket demokratikusan, alaposan megtárgyalva lehet ratifikálni, de nem lehet ezt évekre elhúzni, mert akkor a végére már az egész irreleváns. A jövőben mi lesz? Egy kicsit több időre van szükségünk. Délután lesz egy technikai tárgyalás, és aztán után további politikai párbeszédet folytathatunk a témában. A bizottság javaslatot tesz Martin úr, de sosem garantálhatjuk azt, hogy a tanács mit fogad el, hogy mivel tölti meg a javaslatainkat. Miller asszony, elnézést, megint asszony, elnézést, hogy nem tudta megválaszolni a kérdését, vagy elfelejtettem megválaszolni. A TTIP kezdeményezéssel kapcsolatos ajánlásokat megkaptuk. A bizottság nem vette ezt nyilvántartásba, ez hiba volt, mondta ki a bíróság, és ezt tudomásul vettük, úgyhogy a vita ezzel kapcsolatban most kezdődik. Nem az, nem, ez egy jóváhagyott tartalom volt. Ami Marokkot illeti, ahogy a bíróság is mondja, a nyugat-szaharaiakat be kell vonni a vitába, az egyeztetésbe valamilyen utat kell erre találni. Én tudom, hogy az EKS dolgozik ezen. Tegnap született a döntés, az EKS felelőssége, felelősségébe tartozik, úgyhogy ezt mm, figyelembe vesszük, és a parlamentet tájékoztatjuk. tájékoztatjuk Fűszesz úr, én csak az újságban írtam Macron elnök terveiről, én úgy értettem, hogy ő felül akarja vizsgálni azt, hogy Franciaországra milyen hatása lesz az egyezménynek, mielőtt a francia parlament ezt ratifikálja. szerintem egy nagyon józa javaslat. Nem gondolom, hogy ez el szalasztaná, vagy elhalasztaná, vagy, vagy veszélyeztetné a, a, az időleges végrehajtás megkezdését. Aztán a, említettem, Kiton Darling úr, asszony, asszony elment, úgyhogy akkor átugrom rajta. De mégis, mégis megválaszolom. Említettem, hogy dolgozunk a fenntartható fejlesztési célokon, ezek végrehajtásán, ezek kötelező érvényűek. Tudom, hogy sokan akarnak szankciókat ezekben nem tartására, de az, hogy nincsenek szankciók, nem azt jelenti, hogy nem kötelező érvényűek különböző alternatívák lehetnek mellette, ellene különböző érvek lesznek majd ebben az anyagban, és aztán önök, a tagállamok, az NGO-k hozzájárulhatnak ehhez a vitához, és remélem, hogy ez így majd folytatódhat. Fjellner úr nagyon fontos témát vetett fel, a legutóbbi tanácsülésen beszéltünk erről, a végrehajtásról, Igaza van, a lehető legszebb kereskedelmi egyezményeket fogadhatjuk el papíron, de hogyha ezeket nem hagyjuk végre, akkor ezek nem igazi eszközök. Dolgoznunk kell a végrehajtáson, a KKV-kat el kell érni, hiszen ők azok, amelyeknek nincsen elég hozzáférésük, platformokat kell létrehozni tagállamokkal együttműködve, hiszen ők a kulcsfontosságú partnerek megpróbáljuk az IT eszközöket is javítani, rövid távon, és aztán lesz egy jelentés az év második felében a kereskedelmi egyezmények végrehajtásáról, úgyhogy a jó ötleteket várjuk. A következő kérdés, Gászván asszony, nem azt kértük a bíróságtól, hogy a beruházási bírósági rendszerről mondjon véleményt, Mm, én Mi azt gondoljuk, hogy az új bírósági rendszer teljes mértékben, vagy vitarendezési rendszer teljesen megfelel az európai jognak. A belga parlament ezt napirendre tűzi, követjük, figyelemmel követjük ezt, de abból indulunk, hogy ez megfelel az európai jognak. Ami a Brexitet illeti, az Egyesült Királyság most kereskedelmi egyezmények részét eh, képezik, de amint kilépnek, ezekből is kilépnek. És hogy ha ezekkel az országokkal új kereskedelmi egyezményeket akarnak kötni, hát ez az ő dolguk. Ez így működik. Törökországot mikor vehetjük napirendre? Hát még nem kaptunk mandátumot erre. A tagállamok mandátumát, ha megkapjuk, hat hónapja várunk rá, akkor elkezdjük a tárgyalásokat. Ez nyilván néhány évig el is fog tartani. Madame Reding, uh, oui, justement. asszony, euh, igen, igaza van, pontosan a protekcionizmus euh, elleni offenzívát indítunk, ezzel az ambiciózus euh, agendával bilaterális, plurilaterális és multilaterális dimenzióban. Mm, nyilván megvizsgáljuk hogy az Egyesült Államokkal együtt, vagy ők nélkül, nélkülük folytathatjuk-e a tárgyalásokat? Hát ha nélkülük folytatnánk, ez kár lenne természetesen. Aztán, ami a screeninget illeti, beruházási screeninget illeti, most folytatjuk, most elemezzük ezt a kérdést. A szerződésben kell megnéznünk, hogy európai szinten milyen kompetenciáink vannak ezen a területen. Azt hiszem, hogy erre a témára visszatérünk majd a hamarosan. A kompatibilitásról már beszéltem. Vannak olyan esetek, amelyekben e, ezt a szabályt nem tudjuk alkalmazni a a bizottság azt a kompromisszumot javasolja, hogy vannak olyan eh, specifikus esetek, amelyekben esetről esetre megvizsgáljuk, hogy ezt a szabályt nem alkalmazzuk annak érdekében, hogy ezt a párbeszédet beindíthassuk. A textilipar és a eh, elvárható gondosság, ez bonyolult ez nem lehet, nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a konfliktusos övezetből származó ásványokat. Az OECD iránymutatásai, aztán a szociális, vállalati szociális felelősségek dokumentuma is vonatkozik erre, tehát ezt mind figyelembe kell vennünk. A japán tárgyalások hasonlítani fog a CETA-hoz, és lesz a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelező erejű fejezet, ahogy mindig is szokott lenni, és valóban a befektetési bírósági rendszer az, ahol még tárgyalandó témák vannak. A Fülöp-szigeteken is nagyon aggasztó a helyzet. Két hónappal ezelőtt voltam ott, és akkor fel is vetettem ezeket a kérdéseket a Fülöp-szigeti félnek. A kábítószerrel, illetve a különböző gyilkosságokkal kapcsolatos problémákat, és <clears throat> figyelmeztettem önök, őket arra, hogy a megállapodás felfüggesztés és kilátásban lehet, hogyha nem változik a helyzet. Nyomon követjük az ottani helyzetet, abban egyetértek a képviselővel, az, hogy, hogy valóban aggasztó ott a helyzet a régi megállapodásokat gyorsan nem tudjuk modernizálni, mert ehhez a tanács mandátuma is szükséges. Hogyha az Egyesült Királysággal nem tudunk megállapodásra jutni, az nagyon-nagyon rossz lenne. Hál' Istennek a konkrét feltételek nem az én hatáskörömbe tartoznak, de valóban én nagyon remélem, hogy a tárgyaló csapat ki tud dolgozni egy jó megállapodást, hiszen az ország barátunk, szomszédunk, szövetségesünk, úgyhogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az exitjük is, a kilépésük is békés legyen, és hogy a jövőben is fenntartható legyen a helyzet. A kereskedelmi tárgyalások még nem indultak, meg nagyon-nagyon sajnálatos lenne, hogyha nem tudnánk tudnánk egy jó megállapodást kialkudni velük. Én nagyon remélem, hogy sikerülni fog. 29 van. Egy percet megsporoltam önöknek, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Cecília, hogy eljött hozzánk, és kedves kollégánk, önöknek, kollégáink, önöknek is köszönöm a vitát. Nagyon sok aktuális témáról beszéltünk, és hát tartjuk a kapcsolatot egymással továbbra is. liebe Kollegen, kommen wir zu... Kedves kollégáim, akkor a következő napirandi pontra térünk át, mégpedig az Európai Unió Bíróságának az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról hozott ítéletére. Végre világos lett, hogy a felelősségek hogy oszlanak itt meg, hogy ez egy vegyes megállapodás, vagy egy csak EU E, európai megállapodás, és hogy milyen részéhez tartozunk is oda. Minden esetre nagyon fontos ez a téma. A parlamentet mindig bevonták a tárgyalásokba, illetve a vitákba, és a jogi bizottságnak is írtunk egy levelet, és őket is bevontuk az eljárásba. Természetesen sem most az a kérdés, hogy ennek mi, lett a, mi lesz a következménye, hogy viszonyuljunk most ez, ez a megállapodáshoz. David Martin már javasolta azt, hogy válaszuk két részre, osszuk két részre ezt a megállapodást. Érdekes kérdés tehát, hogy most a bíróság ítéletének megszületése után mi legyen. Nagyon sokan szeretnének, szeretnék bevezetni a témát. Először is a a kereskedelmi főigazgatóság igazgató helyettese az, aki ezzel kapcsolatban hozzá fog szólni, meg is adom neki rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban május 16-án 16-án fontos napként marad meg a történelemben, hiszen végre meghozta az Európai Bizottság a nagyon régen várt véleményét az EU-szingapúri megállapodásról, és eh, a ahogy mond, Lange úr is mondta, nagyon szükséges volt már, hogy világosabban lássunk, és stabilitás teremtődjön az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi megállapodásai szempontjából is. Meg vagyunk elégedve ezzel a véleménnyel, hiszen nagyon világosan megválaszolt az általunk feltett kérdést, és nem a megállapodás összeegyeztethetőségéről volt szó a saját szerződésünkhöz képest, hanem a kompetenciákról, tehát hogy milyen részei a megállapodásnak azok, amik <clears throat> e, kizárólagos EU hatáskörbe tartoznak, és mik azok, amik nem. Az önök támogatását is élveztem, és köszönöm, hogy támogattak minket a munka során és a bírósági tárgyalás során. 25 tagállam szintén elmondta a véleményét a bíróságban, és ők megtámadták a mi véleményünket. Az ítélet nagyon jó, tehát nem csak a bizottságnak és a parlament számára, hanem tovább mennénk, az Európai Unió teljes egésze számára jó. Még pedig abban, abban az abból a szempontból, hogy azt mondta az bíróság, azt mondta ki a bíróság, hogy például a, a közlekedési szolgáltatások, a kereskedelem és a fenntartható fejlesztés és a megállapodás gyakorlatilag nagyon nagy része kizárólagos EU-s kompetenciá alá tartozik a Lisszaboni szerződés nyomán. Ez segíteni fog nekünk abban, hogy a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásokat, az új generációs megállapodásokat kicsit újjáírjuk, újra gondoljuk. Most tehát időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt a véleményt alaposan elemezzük, és a jövőre levonjuk a konzekvenciákat. Tehát esetleg csak arra korlátoznám most a megjegyzéseimet, hogy az ítélet legfontosabb részeit meg, részeihez megjegyzéseket fűzzek. Egyébként mandátumon sincs arra most, hogy ennél sokkal túlmenőbben szóljak, bár a bizottság elég sok gondolatot kifejezett meg, de most legelőször is a bizottságon belül nagyon sokat kell dolgoznunk, aztán önökkel együttműködésben is, és a tagállamokkal is, még mielőtt konkrét javaslatokkal élnénk. Tehát mit mondott igazából gyakorlatilag a bíróság? A főbb vonásokat most megismételném az önök számára. A bíróság az EU-szingapuri megállapodás következő részét tartja a kompetenciál alá eső részeknek, kereskedelmi szabályok, szabályozási kérdések, kereskedelmi szolgáltatások mind a négy módusban, nem szellemi tulajdonjogok, közbeszerzés, versenyjog, piachoz való hozzáférés a befektetések terén, közvetlen külföldi befektetés, befektetésvédelem, de csak a külön, közvetlen külföldi befektetések terén, fenntartható fejlesztési, illetve át, átláthatósági feltételek, és a 207-es cikk, szerződés cikk értelmében a közös kereskedelmi politika, ezek mind a közös kereskedelmi politika körébe esnek, és a bíróság úgy döntött, hogy ezek külön, külön a, különlegesen a kereskedelmhez tartoznak, mivel a kereskedelmet hivatottak ösztönözni és működését el lehetővé tenni. A, a bíróság úgy teszi ezt, meg úgy hozza meg a döntését, hogy az összes fejezetet nagyon alaposan átvizsgálja, és utána messze menő következtetéseket von le. Ez is egy olyan következtetés, ami valóban nagyon fontos a <clears throat> Például a 13. fejezet volt egy olyan rész, illetve a közlekedési fejezet volt olyan rész, ami a bíróságban nagyon nagy vitát váltott ki, és a tagállamok ellenkezését váltotta ki. Minden esetre a fenntartható fejlesztési fejezetet is a közös kereskedelmi politika részének tekintették, hiszen az Európai Unió kül, külügyi tevékenysége elveit és, és gondolatait erősíti, különösen a fenntartható fejlesztés terén. Ez olyan világos üzenet, amelyenek mindannyian örülnünk kell. Aztán a közlekedés területén a, közkörök, a, a közös kereskedelmi politika ötös cikkének megfelelően a közlekedési megállapodásokat ki kell zárni a kereskedelmi megállapodásokból, de a bíróság itt az ERTA elvre alapozót, amely már 71 óta létezik, és úgy döntött, hogy mivel a jelenlegi belső Európai Uniós közlekedési szabályozás EU kompetencia, ezért itt is kizárólagos Európai Uniós kompetencia alá esnek ezek a fejezetek. A bíróság ezzel egy nagyon hosszú, nagyon fájdalmas vitának vetett véget, ugyanis mi a tanácsa nagyon hosszú vitát folytatunk a közlekedési szolgáltatásokról. Ide tartoztak a közbeszerzési kérdések a közlekedési téren, és egyébként ugyanezt állapította meg a bíróság az államok közti vitarendezés tárgyában is. Aztán eddig tehát a kizárólagos EU kompetenciákról volt szó, a megosztott kompetenciákról. Ugye a követ, közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban köz, kizárólagos EU kompetencia létezik, de a befektetők és államok közötti vitarendezés és a nem közvetlen befektetés az megosztott megosztott felelősség kérdése, és a 207-es cikknek megfelelően döntöttek így, hiszen a szerződésben a közvetlen külföldi befektetés szerepel, úgyhogy a portfólió jellegű befektetések nem tartoznak a közös kereskedelmi megállapodások, közös kereskedelmi politika alá, hanem a, a tőke szabad mozgása szabályai irányítják ezeket. Ezzel most tovább kell gondolkodnunk, hogy ezeket a megállapodásokat hogy értelmezzük. A 292-es cikke a véleménynek azt mondja, hogy a tagállamok bíróságai kompetenciája alól nem lehet -e úgy kivonni a, a vitákat, hogy a tagállamokat nem vonjuk bele ebbe a folyamatba. Ami azért érdekes, mert mert a bizottság nem ezt az álláspontot veszi föl, és az európai főügyész sem így gondolkozik, úgyhogy ez például még át kell alaposan gondolnunk a jövőbeni megállapodások szempontjából. Tehát összefoglalásképpen nagyon fontos ítélet ez. Ez az első olyan ítélet, amelyben a Lisszaboni szerződés kereskedelmi politikára vonatkozó megállapításait először átgondolja a bíróság. A bíróság általában véve nagyjából egészében a parlament és a bizottság véleményét követi, és egy megegyezik a véleményével a kompetenciák terén, és ezzel olyan kérdéseket oldott meg, amelyek évek óta idegesítenek minket és a külső kompetenciákkal kapcsolatban is erről van szó, illetve azt is kimondták, hogy gyakorlatilag nincs specif specifikus tagállami kompetencia. És ez is nagyban eltér attól, amit eddig hallottunk, illetve hogy az ISDS és a nem közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban is csak megosztott kompetenciák léteznek most intenzív vitát kell folytatnunk még néhány hétig a bizottságon belül erről a kérdésről, és hogyha ez lefolyt, akkor utána nagyon szívesen tájékoztatom majd a parlamentet is, és a tagállamokat is arról, hogy milyen módon szeretnénk tovább haladni. Köszönöm szépen. Colin Brown a bizottság jogi szolgálatától nem kíván hozzászólni, viszont a parlament jogi szolgálati Agnieszka Gárd megkaphatja a szót. Nem kéri, meglepetés, de nem. De igen, mégiscsak. Akkor tessék, megadom önnek is a szót. Meg tudok, tudom kommentelni a témát, bár a bizottság majdnem minden lényegeset elmondott már. Én csak azt szeretném aláhúzni, hogy van, voltak olyan kérdések, amelyek során a tagállamok, illetve egyrészt a tagállamok, másrészt pedig a bizottság és a parlament között igen eltért a vélemény. A közlekedés kizárása például egy ilyen kérdés volt, de most a most meg az, az itt vállalt kötelezettségek szempontjából vannak nagyon világos, hogy ezek kizárólagos kompetencia alá tartoznak. Át, általában véve a, úgy gondoltuk, hogy ezek megmaradnak a jövőbeni megállapodásokban, de ö, most meg kell nézni, hogy a, hogy fog kinézni ennek a helyzete. És a fenntarthatósági célokkal kapcsolatban is az volt, hogy a tagállamok nagyon másképp gondolkodtak erről, mint mi. És ezek az vállalások általában nemzeti megállapodásokban szoktak szerepelni, és ezért gondolta úgy a tanács és a tagállamok, hogy ezek mindenképpen nemzeti kompetenciálá kell, hogy tartozzanak. De a bíróság ezt nem fogadta el. Én azt hiszem, hogy eh, itt meg is állok. Köszönöm, más nem szeretnék ezt hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Most jelentés eh, tevőnknek, David Martinnak fogom megadni a szót egy rövid megjegyzés erejéig. Jó, köszönöm szépen. Először is azzal kezdeném, hogy megjegyzem, hogy a Brexit mennyire meg tudja változtatni a kilátásokat. Eh, ez a brit sajtóban általában az Európa ellenesek érve, érvei közé tartozott, és azzal érveltek, hogy ha nem hagyjuk el az Európai Uniót, akkor akkor rossz lesz a helyzet, ha elhagyjuk, akkor pedig sokkal könnyebb lesz majd a kereskedelmi megállapodások terén is a helyzetünk. Hát ennyit erről. Minden esetre úgy gondolom, hogy ez a bírósági ítélet meg fog minket menteni az európai kereskedelmi politika, attól, hogy a kereskedelmi politika helyzete romoljon. A befektetés, illetve a szolgáltatások és termékek kereskedelmének szétválasztása a jövőben valóban jó ötlet lenne. A fenntarthatósági fejlődés fejezetről is kimondta a bíróság, hogy ez a kereskedelmi megállapodások szerves része, ez szintén nagyon fontos kijelentés a jövőbeni megállapodásokra nézve a specifikus szingapúri megállapodásról azt tudom mondani, hogy remélem, hogy az ítélet megléte most segíteni fog abban, hogy megállapodás szülessen, már három éve várják a ratifikációt. Minden nem az ő hibájuk, mert az Európai Unión belül voltak a problémák. Remélem, hogy gyorsan elő fogunk lépni és mint ahogy mondtam, az lenne a legokosabb, hogyha a két részt elválasztanánk egymástól. És egyébként még Szingapúr történelmével és a befektetési megállapodásokkal azt tudom mondani, hogy 4, 47 kétoldalú megállapodás van, és ezek közül 8-at kötöttek Európai Uniós tagállamokkal, és még olyan nem volt, hogy Szingapúr ellen egy ország eh, ügyet indított volna valami okán. Szingapúr pedig Indonézia ellen indított kettőt, egyet pedig Myanmar ellen, úgyhogy nagyon valószínűtlen, hogy ebből a szempontból kif a befektetési viták kérdése az hangsúlyos lenne itt a bizottság most akkor át kell, hogy gondolja, hogy hogy reagáljon. Természetesen nagyon sok mindent el kell még mondani erről a megállapodásról, de Szingapúrnak csak annyit kell mondanunk, hogy köszönjük a türelmüket. Ha jól emlékszem, köszönöm szépen, az európai fél volt az, amelyik kérte a beruházási fejezetet, nem a szingapúriak. Kedves kollégák, először a koordinátoraink kapnak szót, utána a többi képviselő. Mondjuk két percben, két-két percben. Kaspári kolléga kezd. Kedves kollégák, néppártként mi készek vagyunk felelősséget vállalni azt a felelősségemet, amit az Európai Bíróság az európai intézményeknek biztosított, és világosá vált az Európai Unió nem akkor válik demokratikusabbá, ha az összes grémium és intézmény mindenhol együtt dönt, hogy teljesen demokratikus az, hogyha egy önkormányzat döntést hoz a mi megkérdezésünk nélkül, és rendben van, ha mi is időnként döntést azok anélkül, hogy más szinteket megkérdeznénk. Ezért jó dolog, hogy ezt sikerült tisztázni. Második, arra ösztönöznék, hogy intenzíven gondolkodjunk el azon, hogy mit kezdünk a jövőben a beruházások kérdésével, vagy befektetések kérdésével akarunk egy saját kereskedelmi megállapodást, vagy külön kereskedelmi megállapodást és befektetési megállapodást, hogy össze akarjuk-e vonni, hogy kereskedelmi és befektetési, ahol nincsen bíráskodási terület, választott bíráskodás, és csinálunk egy külön megállapodást a választott bíráskodásról, vagy általános bíráskodásról, ezen érdemes végig gondolni, ez csak egy ötlet, mi sem döntöttük el, mit szeretnénk, és a második pont a megfogalmazás. Nekem is feltűnt, amit a bizottság képviselője említett a befektetési bíráskodásnál removing szó szerepel, tehát ez azt jelenti, hogy a nemzeti bíróságokat eltávolítják, kiveszik innen, talán végig kéne gondolni, hogy kreatívabb megoldásokat is lehet találni, hogy világossá tesszük a befektetés védelmet, a befektetési szabályokat, másrészt pedig van egy logikusan ehhez kötődő bíráskodás, hogy valahogy ezt a két dolgot európai szinten tartjuk. Hálás lennék, hogyha itt a következő hetekben itt a szakbizottságban nyíltan tudnánk beszélni a frakciókon átnyúlóan is. Minden esetre örülök annak, és hálás vagyok, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után 8 évvel végre tudjuk, hogy mi tartozik a mi hatáskörünkbe. Köszönöm szépen David Martin, a szocialisták és demokraták nevében. Elnézést kérek, hogy újra hozzászólok. Az egyetlen terület, ami, vagy amiről nem beszéltünk mégis, azt a kolléganőm hangsúlyozza a bírás, bírós, bíráskodás, a befektetési fejezet kérdése. Ez egy vegyes kompetencia, és itt a kétoldalú beruházási megállapodásokat lehet kötni, természetesen, és az energia fejezetekkel is foglalkozni kellene, és nagyon rossz mechanizmusok, mérgező mechanizmusok jönnek létre itt, és talán folyamatot folytatni kéne, és az Európai Bizottság reméljük többé-kevésbé elfogadja, hogy az így is működjön. A befektetési megállapodás egy fontos dolog, és reméljük, úgy gondoljuk, hogy ne, csak tagállami kompetenciaként ez nem szerencsés. Kamal úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy számosan meglepőnek tartják, vagy érdekesnek tartják ezt az ítéletet természetesen. És ez nem szokatlan természetesen, ami történt, ami a pedig érdekes, most világossá vált, ahogy Daniel is elmondta, hogy komoly viták eh, és kérdések merülnek fel, hogyha visszatérek egy pontra, amit David is említett, eh, előadója voltam a 2014-es eh, anyagnak, és gyakorlatilag ugyanerről beszéltünk akkor is, a szingapúriak nagyon türelmesek voltak, el kell, hogy mondjam, rosszul kezeltük őket, megállapodtunk. Hogyha aláír az ember egy megállapodást, és valahogy újra elkezdjük megnyitni, akkor, és azt mondjuk, hogy ez túl kemény nekünk, és eh, ha valaki azt mondja, hogy ezt elfogadjuk, hát ez nem volt tisztességes szerintem, és a szingapúriak igen fermódon módon viselkedtek velünk szemben. A következő pont, amit említeni szeretnék, hogyha itt szél, ide tartozik például a vitarendezési eljárás, külön is kezelhetjük azt természetesen, szerintem erre van lehetőség. Itt nincs végleges álláspontunk a frakciónkban, de külön lehetne választani ezt a területet. Talán egyértelműbb lenne a vitarendezés külön kezelése, de esetről esetre is meg lehet ezt vizsgálni, mert vannak bizonyos országok, nyál nincsen külön probléma, tehát a befektetés így nem jelentkezik problémaként, aztán egyszerűen egyes országoknál nincs szükség erre a fejezetre. Úgy gondolom, hogy megfelelő keretet kell biztosítani jogi szempontból, talán érdemesebb lenne esetről esetre ezt megvizsgálni, de azt is tudjuk, hogy az EU és az amerikaiak is nagyon ragaszkodnak bizonyos minták betartásához, amiben ezt bemeljük. Az amerikaiak még mindig azt gondolják, hogy az ISDS-ről beszélünk. Ez egy nagyon komoly vita eh, globális szinten is, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. Alde. Rövid leszek. Remélem, hogy a kollégám, aki Szingapurral foglalkozik idején nem sokára, de azért röviden szeretném elmondani, hogy világosá tenni a helyzetet, az mindig jó dolog, a szabályokat be kell tartani, világosak kell tenni a feladatokat, és hogyha bárhol kereskedünk, eh, akkor eh, a, jogi aspektusokat tartsuk be, és ne feltétlenül emeljük ezt politikai szintre, de persze van egy csomó politikai kérdés, ami megmarad. A bíróság még nem válaszolt véglegesen, éppen ezt kezdi, és eh, Mindenek előtt el kell, hogy mondjam, hogy értékelnünk kell. Mit jelent ez a jövőbeli megállapodások szempontjából? Például a világos mandátumok esetében bevonjuk a nemzeti parlamenteket, a különböző ágazatokat, kormányokat, civil szervezeteket, mindenkit be kell vonni, mert időnként az a javaslat születik itt a házban is, hogy bíróságra van szükség, hogy döntsük el ki az, aki alapvető lépéseket megtehet egy ilyen megállapodás megkötésében. De ez sosem így van természetesen. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a politikai vezetés most szintén világosabbá vált az EU a Lisszaboni szerződés szellemében képes működni, és így megfelelően tudja képviselni a saját súlyát globális szinten is. Itt és szabályok alapján működő kereskedelemre van szükség, és ezt képviselnünk kell a jövőkben. Úgy gondolom, hogy a lehetőségek fennállnak, de politikai vezetést kell hozzárendelni ehhez. Nem ez az, amit döntött a bíróság, de abban bízom, hogy az eredmény végül is az lesz és a, most a jogi döntés után a politikána sor. Helmut Scholz. Van itt egy néhány aspektus, amiről mindenképpen beszélni szeretnék. Ezek adódnak a megállapodásból az egyeztetési, vitarendezési eljárások a nemzeti parlamentek összefüggésében 292-es szám. Itt a vitarendezésről beszélünk, és a nemzeti bíróságok kezéből kikerül a döntés. Valójában abban bízom, hogy ezt nem tesszük lehetővé, abban bízom, hogy az ILT ezt végre örökké kikapcsoljuk az Európai Bíróság azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy az ISDS rendszerének kompatibilitása az európai bíráskodással nem tisztázódik. Ezt nem tisztáztuk tehát, és abban bízom, hogy a tagállamok például a Vallon regionális parlament, de a nemzeti parlamentek is lépéseket tehetnének, és a bizottsághoz fordulhatnának. Ezen túlmenően pedig úgy gondolom, hogy politikai okoknál fogva is az ilyen megállapodásokat a tagállamok megkérdőjelezhetik. Láttuk ezt már a CETA esetében is. Szeretném elmondani, hogy ez nem az egyetlen problematikus rész vagy aspektus. Meg kell említeni például a párbeszédet is, például a szabályozó hatóságok párbeszéde is szóba kerülhet amit Fjellner úr is mondott az imént, például a polgárok távolságáról beszélünk, tehát a polgárok túlságosan távol vannak a parlamenttől, hát hogyha elégedetlen vagyok ezzel, akkor talán ki, el kell hagynom a parlamentet, Fjellner úr igazából csak azt mutatta meg, amit én mindig is bíráltam, hogy valójában az ember megpróbál védekezni a nemzeti parlamentek beavatkozásával szemben. Úgy gondolom, hogy nekünk parlamentként megvan a magunk feladata, és az ellenőrzés mellett kell letennünk a garast, ezért a vegyes megállapodásokra van szükség, az Európai Bizottság szerepét is tisztázni kell, hiszen pillanatnyilag ez árt a politikai támogatottságnak, egyre nagyobb a távolság, ha asszony az nevében. Jó dolog természetesen, a, mit Sáka asszony mondta, hogyha világosá tesszük a dolgokat, tehát a kizárólagos EU kompetenciába tartozó kereskedelmi megállapodások kérdése fontos dolog ez szerintem, hogy ez elterjedjen, és úgy gondolom, hogy az a pillanat, amikor a tagállamok és a parlamentjék még beleszólhattak, az a mandátumok kiosztása. Ez egy teljesen egyértelmű következménye ennek az ítéletnek. Úgy gondolom, hogy ha tényleg demokratikus ellenőrzést meg akarjuk őrizni, és ez egy fontosabb part. Az Európai Parlament is egy ellenőrzést gyakorol. A tagállamok beavatkozhatnak, amikor mandátumot kell megadni, akkor van nekik szerepük, és emlékeztetni szeretnék arra is, amit Malmström asszony kért a szakbizottságunktól. Támogassuk őt abban, hogy hozzáférhetővé tegyük a tárgyalási mandátumot. Itt a tanácssal küzd azonban, itt tennünk kell valamit szerintem. Eljött az a pillanat, amikor lépnünk kell. A második pont meggyőződésem, hogyha tisztázzuk a fenntartható fejlődés fejezetet, ez megint csak új lehetőséget kínál az Európai Unió számára, hogy tovább fejlesszük, előre vigyük a fenntartható fejlődést és az elszámoltathatóságot is jobban hangsúlyozzuk a, ezen a területen, mert egyes tagállamok igencsak elutasítóak, hogy ebbe az irányba induljanak el. Köszönöm szépen az ENF nevében Ferran úr. Mais écoutez, mes chers collègues, il y a eu un miracle. Kedves kollégák, úgy látszik, csoda történt. Az európai Bíróság az Európai Bizottságot rendre utasította, és az Európai Bizottság kétszárlagos felelősségéről volt szó, a nemzeti parlamentek ezek után, a bíróság ítélet után kimond, a véleményüket elmondhatják ezekről a nemzetközi egyezményekről, tehát ha valóban visszatérünk a forráshoz, a nemzetközi szerződések forrásához és alapjához. A szingapúri e, ítélet annyira súlyos, hogy tovább kellene lépnünk, vissza kellene vonnunk az Európai Bizottságtól azt a mandátumot, amelyet adtunk nekik, mint exkluzív mandátumot, hogy az Európai Uniós szerződést érintő egyezményekről tárgyaljon. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek ezt a saját érdekében is meg kell tennie, hogy ne csak a lobbistáknak adja át a terepet Kelly úr. Thanks. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr Mindenek előtt üdvözlöm a döntést előadóként is ebben az ügyben. többi többé-kevésbé foglalkoztatott az bennünket, hol leállt, hol indult az elmúlt években. Reméljük, hogy most végre eh, fej, magasabb sebességbe kapcsolatunk ebben az ügyben is. Az első kérdésem az, hogy hogyan fogadták ezt az ítéletet eh, Szingapurban, és hogyan eh, tudjuk végrehajtani. A második pont, külön hivatkozunk a, az előttem szólókra. Igenis, az Európai Bizottság ezt a, is azt mondja, hogy ezt a pozíciót tovább kell erősíteni, és az eredményeket jobban figyelembe kell venni, és a felelősséget pedig vállalni kell. Itt nem csak Szingapurról van szó, hanem az összes megállapodás esetében ezt a felelősséget vállalni kell. Végül pedig feltenném a kérdést, van-e lehetőség arra, hogy az ISDS kapcsolatában egy újfajta megközelítést alkalmazzunk, hogy egyfajta prototípus lehessen kialakítani, amit nemzetközi szinten elfogadnak, és a jövőben ez alapján lépjünk fel, és a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban ez alapján tudunk dolgozni majd. Mi erről beszélünk itt, a transzparencia hiányára nem lehet hivatkozni, és vannak emberek, akik mindenféle megkereskedelmi megállapodást meg akarnak akadályozni. Szükség, hogy megszerezzük azt az autoritást, amire szükségünk van, és ez alapján lépjünk fel. Fielner úr. Köszönöm szépen. Részben a Kemal úrra reagálnék itt a konkrét uh, szingapúri megállapodásról beszélünk csak, de azt gondolom, hogy ez a legzavaróbb téma volt a amióta erről tárgyalunk, amióta megkezdjük a szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalását, aztán utána megváltoztattuk a véleményüket, és azt mondtuk, hogy nem csak kereskedelem lesz, hanem fektetésre foglalkozunk, megkötjük, aztán kezet rázunk, és egyszer csak azt mondjuk, bocs, megváltoztatjuk a véleményünket az ISDS-szel kapcsolatban, újra nyissuk ezt. De hát, mint mondtam, megpecsételtük a dolgot, megállapodtuk, az a bizottság a nagy bölcsességében úgy dönt, hogy adott esetben Nézzük csak meg, hogy vegyes megállapodásról van szó a Szingapur esetében. A kanadai megállapodást még nem küldjük a bíróságnak? Erről a tanács dönt majd. Most pedig a kanadai megállapodást alkalmazzuk, míg itt van ez a megállapodás, amely még mindig várat magára azt kéne mondani, hogy bocsánat, az első lépésként nagyon sajnálom ez az első, második, hogy ígérjük meg, hogy ilyet sose csinálunk többé. Ne kezeljük így a kereskedelmi pa- partnereinket, csak azért, mert kicsik, nem lehet ezt megtenni. A szingapúriak esetében természetesen vitatkozni lehet erről a témáról, és ez kihat a jövőbeli megállapodásokra is, mint Dániel mondta, ezt meg kell beszélnünk, eh, és meg kell hallgatni, figyelni kell a bíróságra, a szabályokat be kell tartani, és akkor a jövőbeli mandátumokat úgy kell alakítani majd, hogy az európai intézmények komolyan tudják venni a kereskedelmi politikát, és ez az ő hatáskörük legyen. Egy kérdésem van még az Európai Bizottsághoz fordulva. Mit csinálunk a mostani mandátumokkal, amik már megvannak? Van-e lehetőség arra, hogy két különböző megállapodást kössünk mondjuk egy mandátum alapján? Mert ez is egy lehetőség. Csak a tény helyzetre kér ezekre. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját, öten vannak még. Hozzászólok, Karolin. Köszönöm szépen. Szeretnék még visszatérni ö, erre a szóra egyértelmű világos helyzetre, itt a hatásköröket tekintve szükség van világosságra, de nem lenne észszerű, hogyha világosá tennénk az Európai Bíróságon keresztül azt is, hogy az új ö, rendszer összhangba hozható-e a, az európai joggal. Miért nem tettük meg ezt is, ezt a bíráskodás ügyét? Inga. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Konor eh, úr kérdésével. Azt gondolom, hogy ami Szingapurt illeti, ugyanazt a tervet követhetnénk. amely szerint a nemzeti parlamentek ratifikációjára e, kerülne sor, és e, áramvonalasíthatnánk az eljárást. Az érdemi kérdés azonban az, hogy a jövőben mit e, tervezünk. Mindennyien egyetérthetünk abban, hogy ez a döntés tisztázza az Európai Uniós kompetenciákat, és több területen is, mint ahogy ezt az államügyész megtette a kereskedelem, a beruházás, az ISD ezt is korlátozza. Minden folyamat mellett és ellen szóló érvet elemezni kell. Hogyha elválasztjuk a beruházási fejezetet a kereskedelmi fejezettől. Jó lenne, hogyha multilaterális rendszert hoznánk létre, illetve egy olyan rendszert, amely meg tudná oldani, vagy felelős lenne az összes fél közötti vita rendezéséért. De hogy ezen modelleknek milyen következményei lennének, erről kérhetnénk egy tanulmányt a parlament szolgálataitól. Szela Franka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az ítélet eh, természetét illeti, amellett, hogy ez tisztázta a helyzetet, hadd eh, ismételjem meg azt, amit a biztos asszonynak is mondtam, manapság, amikor nagyon nehéz időket élünk, a tárgyalási mandátumok egy-három évig tartanak, És az egyezmények kitárgyalása viszont akár 20 évig is eltarthat, mint például a Mercosur egyezmény esetében, amíg még le sem zárult. És akkor a bíróság ítélete ez egészet még több évig elhúzhatja. Végül is a, part, a tárgyalási partnereink, tárgyaló partnereinkkel szemben ez nem tesz minket éppen hitelessé. A biztos asszony irrelevanciáról beszélt a kérdésemre vonatkozóan, és most sok területen ez történik. Azt gondolom, hogy a biztos asszony nyitottságát ki kell használnunk, tennünk az európai kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban. Tényleg abszurd, hogy a formalitásokba ragadunk bele, sokkal racionálisabban, racionálisabban kellene megközelíteni ezt a témát. Lehet, hogy nem mi vagyunk a leglassabb láncem, de meg kell próbálnunk még így és nekünk is felgyorsítani ezt a folyamatot, hogy egy kicsit visszaszerezzük a hitelességünket, Imóza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy későn érkeztem. A Panama Bizottságban voltam. A szingapúri e, ítélettel kapcsolatban teljesen egyetértek Szalafranka úrral, hiszen azt gondolom, hogy tudják, mindig is támogattam a gyors ratifikációját ennek a szabadkereskedelmi egyezménynek, hiszen ez minden európai ország számára e, nyereség lenne, mindannyian exportálunk Szingapurba. És akkor a polgároknak meg tudnánk magyarázni, hogy miért is e, van szükség a e, parlamentre. De most persze engem aggaszt, hogy tagállami ratifikációra is sor kerül, és nagyon sok időt vesztünk ezzel. Egyetértek Franka úrral, egyre inkább elveszítjük a hitelességünket. Hogyan tudjuk ezt visszaszerezni? A tagállamoknak is hangot kell adnunk, holott pedig ez a mi hozzáadott értékünk, e, és ennek köszönően tudnánk gyorsabban haladni a tárgyalásokon. Hogyha <coughs> ennek van európai következménye, akkor ellenzem, hogy a tagállamok legyen az utolsó szó. Köszönöm. Solc úr, tessék. Köszönöm szépen, Bent. Azt hangsúlyoznám, hogy valószínűleg a tanácshoz szól ez a mondat, a tanácsnak kell gondolnia az, hogy hogyan fogalmazza újra a kereskedelmi politikáját. Azt hiszem, hogy a bíróság nagyon jó érvet ad nekünk. Az európai döntéseket, a tárgyalások eredményét, mielőtt ezek életbe lépnek, hatályba lépnek, ezeket meg kell vitatni a tagállamokban. Az, hogy a miniszterek hogyan határozzák meg a mandátumot, ez a parlamenttel és a közvéleménnyel összefügg. Itt egyetértek Hautala asszonyal, és itt kell újra gondolni, hogy hogyan szervezzük a kereskedelem politikát. Nem arról van szó, hogy gyorsak vagyunk, vagy nem vagyunk gyorsak. Világossá kell tenni, hogy a kereskedelmi politikának milyen hatása van a tagállamokra, és a polgárok életére. És itt kell végig gondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk a tárgyalások eredményeit végrehajtani. Legyen szó termékekről vagy beruházásról szóló egyezményekről. Mind a két területen felelősségünk az, hogy tájékoztassuk a polgárokat, mert különben nem értik meg, hogy mit csinálunk mi itt az európai intézményekben. Tehát világos felelősségünk van ezzel kapcsolatban, a bíróság ítélete is erről szól. Azt remélem, hogy a ö, politikát újra tudjuk határozni, és végig kell gondolnunk, hogy mit jelent a szabadkereskedelem és a tisztességes kereskedelem. A tisztességes kereskedelem ernyője alatt a polgárok által jogosan felvett aggodalmakat meg lehet válaszolni. Elnök, köszönöm szépen. Nyilván még foglalkoztatni fog bennünket az, hogy az ítéletet eh, hogyan eh, értelmezzük. De azonban a beruházási bíróság eh, kérdése érdekel engem. A portfólió beruházások nem tartoznak az Európai Unió hatáskörébe, a 207-es cikk sem vonatkozik rájuk, de a bíróság argumentációja, mely szerint a beruházási bíróság nem tartozik Európai Uniós kompetenciába, mert nemzeti bíróságoktól vesz el kompetenciát, Hát ezzel szembe mehetünk, és mondhatjuk, hogy a beruházási bíróságot csak, a bírósághoz csak akkor lehet fordulni, ha kimerítették a nemzeti bírósági utat, mint más nemzetközi bíróságok esetében is van. Ez és egy esetleges lehetőség lenne. Daniel Kaspari még egyéb opciókat felvetett arra, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát. Sok kérdés felmerült a bizottság, kérdezem, hogy megválaszol-e néhányat ezek közül. Hát a e, tőlem telhető legjobb képességeim szerint. Nagyon sok kérdés születe, ö, hangzott el, és nagyon sok legitim kérdés hangzott el, úgyhogy megpróbálok válaszolni ezekre. Csok, csokro, csokorba szedem ezeket. Természetesen kapcsolatban állunk Szingapurral, elmagyaráztuk nekik az bírósági ügy hátterét, sajnálatunkat fejeztük ki a késedelem miatt. Miért a szingapúri szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban nyújtották be ezt a e, keresetet? Hát azért, mert ez volt az első, a Lisszaboni szerződés életbelépése után az első a szingapúri egyezmény volt, ami a tanácshoz e, került. Úgyhogy ezen kellett tisztázni a szerződés értékelését. A mi információnk szerint a szingapúri fél kérte, hogy a beruházások is legyenek benne az egyezményben. Ez nem a bizottság kezdeményezése volt. Megosztott felelősségről van szó, és nem csak Szingapúr szenved a késlekedéstől, hanem az Európai Uniótól. Én tudom, Unió is, én tudom, hogy ez nagyon fájdalmas. Ha megnézzük, hogy a bíróság mit ad nekünk ezzel, azt hiszem, hogy érdemes volt ezt megtenni, ezt a lépést. Annak idején Barozó elnök döntött úgy, hogy bíróság elé viszi ezt az ügyet, és ez mindenképpen segítségünkre van a jövőt tekintve, sok tekintetben. A második dolog, természetesen fontos a kérdések végiggondolása. De hadd mondjam el az, hogy mennyire komplex kérdésről van szó. Egyesek azt mondják, hogy az arbitráció ebből, vagy választott bíróság ebből kikerül. A bíróság azt mondja, hogy, a tag, hogy, a, hogy az államok közötti vitarendezés EU-s kompetenciába tartozik. És vannak más területek is, amelyek európai kompetenciába tartoznak, tehát ez egy elég diffúz kép, csak az ipar és állam közötti vitarendezés az, ami vegyes kompetenciába tartozik, persze ez nagy részét kiteszi az egyezménynek. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy melyek azok az elemek, amelyek benne maradhatnak az FTA-ben, a beruházási fejezetben. Nagyon érzékeny kérdések ezek, tehát a legérzékenyebb kérdés most ezzel rátérek a harmadik pontra. Ez a politikai dimenzió. És itt azt szeretném megismételni azt, amit Hautala asszony és Harkin asszony is mondtak, végeredményben ez egy politikai vita. És egyesek a bíró, bizottságot azzal vádolják, hogy különböző trükkökkel ki akarja játszani a demokráciát. De hadd mondjam el, hogy itt nem a bizottságról van szó, itt az EU-ról van szó. Az EU ad bizonyos hatásköröket a bizottságnak a tanácsról érkező mandátumok formájában. Nem rólunk van szó, az EU, mint intézmény, a kormányok, az EU egésze ami itt felmerül, és a harmadik országoknak adott ígéreteink. És végül ezeknek meg kell felelni, teljesítenünk kell. Ha nem teljesítünk, akkor sokkal nagyobb árat fogunk fizetni. A demokrácia eleve az egyik oka annak, hogy az Európai Bizottság a globalizációs anyagában utalt a bíróság véleményére, várható véleményére. Természetesen mi véleményünk szerint a demokráciát teljes mértékben garantálni kell, ezt önök garantálják. A bizottság teljes mértékben elszámoltatható a parlamentnek, a parlament eh, egyetértésére és a, és a tanács egyetértésére van szükség az egyezmények megkötéséhez. Meg, De egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy egy lépéssel előbbre kell lépnünk, és a eh, tagállamokat arra kell köteleznünk, hogy a nemzeti parlamenteket hamarabb vonják be, aktívabb szerepet játszanak itt a tanács nem követte a bizottság erre irányuló ajánlásait. Amikor a mandátum elkészül, mandátum megfogalmazásra kerül, akkor azonnal kezdjék meg a vitát a nemzeti parlamentbe. Ne várjanak addig, amíg a bizottság eh, lezárta a tárgyalásokat, és akkor kezdték el, akkor kezdték el a kritikát, hogy mindent eh, az ártalatok mögött tárgyaltak Ez nem igaz. A különböző szinteken megfelelő információval és tájékoztatással folynak a tárgyalások. Tehát nagy felelősség van a tagállamokon, a tanácson, hogy a tagállamok hogyan érzi, szervezik a munkájukat nemzeti szinten. Azt hiszem, hogy ezek voltak a legfontosabb pontok, amelyek felmerültek. Végül még egy pozitív kritika, vagy pozitív megjegyzés. A kompetenciák kérdése a külső kapcsolatokban szinte a, a vitát teljesen eltérítette a kereskedelmi egyezményekről szóló vitát, és nagyon örülünk, hogy a bíróság segített ezt tisztázni. Ez a politikai problémát nem oldja meg, de tisztázza a keretet, és remélhetőleg új alapot ad nekünk, hogy valódi politikai kérdésekről kezdhessük meg e, a vitát, és ne jogi érvek mögé bújjunk. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Van-e megjegyzés? Igen, Fjálner úr. Igen, nekem lenne egy konkrét kérdésem lehet-e két különböző egyezményt kötni ugyanazon mandátum alapján? Igen, bocsánat, szól a válasz a bizottság részéről. Eddig a bizottságnak az volt a filozófiája, hogy a mandátum nem nincs hatással a tárgyalás eredményére. Nekünk az a véleményünk, hogy még a, egy olyan mandátummal is, amely nem mondja meg pontosan, hogy hány egyezmény megkötésére szól, akár kettőt, hármat is megköthetünk, persze politikailag ez bonyolultabb, úgyhogy ezért most dolgozunk az új mandátum újrafogalmazásán a Chile, Új-Zéland és Ausztrália esetében. Azon gondolkodunk, hogy ez hogyan lehet megoldani, de a mandátum már megfogalmazza azt, hogy a bizottság teljesen átlátható a tanács és a parlament felé, és visszaigazolja azt, hogy a dolgok megváltoztak a bíróság e, ítéletének köszönhetően. Elnök, köszönöm szépen, nem minden kérdésre se került válaszolni, de azt hiszem, hogy a parlament és a bizottság számos e, e, kérdésben egyező, egyező véleményen van. Holnap lesz egy ebéd a tagállamokkal, és nagyon izgatottan várom, hogy milyen véleményre jutnak ott. Akkor ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pont. Hadd mondjam el, hogy 19. június 19-én egy beruházás politikai eh, tanulmány eh, bemutatására kerül sor, és ott lesz majd egy vita Úgyhogy folytatódik a vita azzal kapcsolatban, hogy Szingapur után hogyan tudjuk kiegazítani a politikánkat. Jó. Pont 5. Akkor az ötös pont következik, szavazni fogunk. Ahead? No. 5.20. In time. In time. So, es ist 17.20 Uhr, 17.20 17 óra 20 van, és pontosan 17 óra 20-kor terveztük a szavazás megkezdését. Nem tudom, hogy miért ennyire hangosak, kedves képviselőtársaim. Okay. Yeah, you have to indicate. Oh, perfect. Wir stimmen ja elektronisch. Elektronikusan fogunk legtöbb esetben szavazni. És először is ezért szeretném, hogyha letesztelnénk a szavazókártyákat. Ezért kérem, hogy mindenki tegye be a kártyáját, próbaszavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Also, ich sehe noch ein, zwei... Tehát még egy-két kollégát látok, akik nem, úgy tűnik nem fognak, nem akarnak részt venni a szavazásban. Lezárom a próbaszavazást. 34-en szavaztak kártyával, ezen kívül még van egy képviselő, akinek nincs itt a kártyája, úgyhogy ő majd jelezni fogja a szavazatát. Tehát 35-en vagyunk jelen, és minden frakció képviselteti magát. Akkor most vágjunk is a mm, dolgok közepébe. Először Karolin Grász van der Heinz kollégának a korrupció és emberi jogok a harmadik országokban tár, tartandó, illetve írt jelentés. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító. Nem, kilences. Valóban a második rész, igen. Tehát a, az Kembelnek egyik egyik javaslata még maradt, amely erről most szavazni kell, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor most jön a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, kiegészítésként a 33-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kiegészítésként szavazzunk még a 8-as kompromisszumhoz, a 34-esről is, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És a 35-ös második részéről is, itt ugyanis részenkénti szavazás volt meghatározva, de az első rész kiesik, mert a 8-ast elfogadtuk, tehát a második részről szavazunk. Most Második rész mellett ki van, tehát a 35-ös második részére. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Következő a 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Akkor a következő gyakorlatilag a zárószavazás, ha jól látom, nem? De igen. Akkor elektronikusan szavazunk a teljes dokumentumról, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. És nagy többséggel el elfogadtuk a véleményt. Gratulálunk Karolinének. Következő a hatos pont. Egy jelentés, mégpedig az Európai Unió és Kuba közötti megállapodásról Reimer Bögéjé először is az egyes kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hogy volt? Akkor elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 15-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás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 Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es, egy kis módosítása mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 41-es mellette, ellene, ellenőrizzük le a 40-est, jó, leellenőrizzük, 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 40-est. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodás, hmm. ellenőrizzük le. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Jó, még egyszer, akkor ellenőrizzük le a hetes kompromisszumot. Hetes kompromisszumról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezt is mondtam. Akkor az 57-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk és az elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk a véleményt. Bőge úrnak szeretettel gratulálunk. Következő <clears throat> egy ö, ö, egy elektronikus szavazás egy ö, hozzájárulásról elektronikusan megnyitom a szavazást. Egy kicsit úgy látom, hogy egy kis zavar van. Még a hetes ponttal kapcsolatban egy A kubai megállapodással kapcsolatban még egy hozzájárulásról szóló szavazást is tartunk, a hetes ponttal kapcsolatban. Council decision, on the conclusion, stb. stb. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk! Következő a nyolcas napi rendi pont. Egy állásfoglalás a ö, fenntarthatósági paktum végrehajtásáról Bangladesben. Ezzel kapcsolatban van egy szóbeli, ö, született egy szóbá, szóbeli kérdés. Először az egyeshez tartozó, egyes cikkhez tartozó 36-os módosítóról szavazunk két részben. Első rész mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás Van egy pár ember, aki nem lesz részt a szavazásban, nagyon fura helyzet. 39-es, elektronikusan is nézzük meg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Igen, sokat segítene, hogyha a szavazás alatt mindenki láthatóan felemelni a kezét. Akkor a 40-es kiesik. Következő a négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. képen az 51-esről mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan. 55-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 58-as és 59-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60 és 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es meg ellen, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük le elektronikusan. 33-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva egyes és kettes együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes és hatos együtt, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Hetes módosító mellette, ellene, talál, tar, tartózkodás elfogadtuk, és akkor most elektronikusan szavazunk az állásfoglalás egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk mindenkinek, aki közreműködött a dokumentum elkészítésében, akkor ezzel vége a szavazásnak. Az utolsó napi rendi pont következik, de hát éppen azt látom, hogy nincs jelen a, az előadó. <laughs> so, what to do? Can give me the S&D a szocialisták, demokraták meg tudják-e mondani, hogy az előadó visszajön-e? So, wir fangen mal an. Wir haben einen kleinen... Hát megkezdjük. Egy kérése van a finn liberális kollégának, nem sokára megy, ezért aztán ő neki adunk szót. Már csak azért is, mert az előadó asszony nincs is itt. Takula úr, parancsoljon. Öné a szó, Takula. Köszönöm szépen, elnök úr. Ditta nevében fogok hozzászólni. Máshol egy másik szakbizottságban szavazás van. Minden esetre köszönöm az előadónak a tervezet elkészítését. Bár ő nincs itt ennek ellenére. Ne. Sok mindent tettünk annak érdekében, hogy a globális értékteremtési hálózatot jobbá tegyük. Azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és mit lehet még tenni. Hol tehetünk még többet? Hát a megközelítés olyan kéne, hogy legyen, hogy az inkluzióra koncentrálunk, nem pedig a büntetésre. Ez az oka annak, hogy nem értünk egyet azzal a vonalvezetéssel, amit itt az előadó magára vállalt Például a stencil záradék esetében a szociális felelősség és a kötelező elvárható gondosság ügyében. Itt egy önkéntességről beszélünk, például a környezeti sztenderdek esetében, és a, de ezeknek a fejlődő országok jelentős része nem tud eleget tenni ki kell alakítani a megfelelő keretet a kereskedelmi megállapodáson keresztül, és eh, a Aid for Trade rendszer alkalmazásával. Az elvárható gondosság a vállalati felelősség kérdésében számos ösztönző áll rendelkezésre, és ez egy fontos lehetőséget kínál arra, hogy a vállalatok versenyképességét erősítsük hogyha tényleg növelni akarjuk és bátorítani akarjuk a vállalatokat, hogy megfelelő felelősséget mutassanak a teljes értékteremtési lánc során, fókuszálnunk kell arra, hogy a transzparenciát erősítsük, méghozzá úgy mondom, hogy világosá váljék a befektetők és a fogyasztók számára, melyek azok a cégek, amelyek eleget tesznek a kötelezettségeiknek. Ez nem volt kötelező. Persze nem minden értékteremtési lánc ugyanolyan, és nem minden cég vesz részt ugyanolyan értelem az értékteremtési láncban. Ennek megfelelően olyan megközelítésre van szükség, hogy testre szabott megoldásokat találjunk általános iránymutatások alapján. Nem tudok egyet érteni azzal, hogy a címkézés környezeti eh, nyomon követhetőség esetében a fejlesztési szakbizottság véleményét is figyelembe kell venni, ők foglalkoznak ezzel a témával, és nem született meg végleges döntés ezzel kapcsolatban, hogy a kötelező címkézés ténylegesen eredményese. Vannak még további témák is ebben a jelentésben, mint például a bejelentők védelme, a gender megközelítés, gender alapú megközelítés, és ez, ezzel kapcsolatban is lesznek módosítóink, ezeket majd kellő időben előterjesztjük. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsok munkáját, remélem sikerült megérteni egy részét annak, amit elmondtam. Felolvasni valamit az nem ugyanaz, mint hogyha a saját véleményt mondja el, de az Alden nevében el kellett mondani a véleményünket. Köszönöm szépen! That, uh, the finn-angol tolmácsolás is lett volna egyébként. <laughs> Tudom, hogy jobban tette, jobban nem sokára találkozunk, Maria. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy késtem. Különböző szakbizottsági szavazások egy kicsit összecsúsznak, és így nem könnyű a helyzet. Egy rész a kollega hozzászólását hallottam legalábbis egy részét a globális értéklánccal kapcsolatban. Globális értéklánc, az globalizá, globalizált gazdaság ez nagyon fontos eleme, hogy ezt, ezért is foglalkozunk az Intában erre, ezzel a kérdéssel. Amikor megnézzük, hogy a globális értékláncban milyen szerepet játszik a kereskedelem és a beruházás, az értékteremtés gyakran a globális értékláncok körül, köré szerveződik, és azt hallottam, hogy nagyon fontos a meg, köz, megkülönböztetett megközelítés a vállalatok típusától függően, és pontosan ezt célozzuk. Ma a, ez, a végtermékek a kereskedelem 25%-át tesz ki körülbelül, tehát a globális értéklánccal kapcsolatban folytatott munka az nagyon fontos. Az Európai Unió, mint az áruk és szolgáltatások elsődleges importőre és exportőre vezető szerepet játszik megbízhat abban, hogy a globális értéklánc a tisztességes és fenntartható fejlődéshez vezessen, igazságosabb legyen ezáltal a e, gazdaság e, ahogy Malmström asszony is mondta, e, igazságos, befogadó kereskedelemre és globalizációra van szükség. Ez a jelentés a globalizáció kezelésével kapcsolatos gondolkodás részét képezi, progresszív, kiegyensúlyozott szabályokon alapuló, felelős, a normák, szociális környezetvédelmi normákat elismerő munkáról van szó a keres, az európai kereskedelem politika valódi társadalmi kihívásnak számít ma már. Ez precedens nélküli érdeklődést váltott ez ki a polgárokból, és átláthatóbb kereskedelmi politikát várnak tőlünk, hallottuk a nyomon követhetőség kérdését, demokratikusabb, igazságosabb, és a előttünk álló kihívásoknak jobban megfelelő politikát követelnek tőlünk a polgárok, ilyen kihívások például az adóelkerülés, az egyenlőség helyreállítása, stb. A vállalati felelősségvállalás, az átláthatóság, az a eh, környezetvédelmi, adóügyi és szociális igazságosság um, is szerepet játszik itt. Mi eh, nem csak elvi kérdésekről beszélünk, hanem eh, valódi hozzáadott értéket eh, adhatnak ezeknek az értékek a betartása. Ez a jelentés ezeket a prioritásokat tiszteletben tartja. Ma nem akarom lezárni a vitát ezzel kapcsolatban, a vita még csak most kezdődik, és természetesen figyelemmel kísérem a megközelítést. Persze hallom azt, hogy a különböző frakcióknak különböző a megközelítésük. A vita keretében hogy a konfliktus vezetekből származó elsványok vitája során beszéltünk számos érzékeny kérdésről, és sikerült egyetérteni abban, hogy egy bizonyos rugalmasságot kell megvalósítani a dolgok megközelítésében. Ugyanez a megközelítés érvényes most is. Egy olyan megoldást akarunk találni, mert lehetővé teszi, hogy egyrészt az értékeinket megvédjük, másrészt pedig egyértelműen pozícionáljuk magunkat az európai ipar dimenziójában az értékláncokat illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és most az árnyék jelentéstevők köz következnek hozzá. Obrigado, Presidente. Eu começaria por realçar o trabalho da colega relatora na apresentação deste... Köszönöm szépen az elvégzett munkát. Itt a globális értékteremtési lánc rendkívül fontos része a munkánknak. Az INTA bizottság egyébként már foglalkozott ezzel a témával március 20-án, és születtek javaslatok Halizaul, aki helyettesített akkoriban erről beszámolt, és hát egyes felvetéseimet figyelembe vették már a korábbiakban, például a gyermekjogok esetében, illetőleg beszélni kell a mikrovállalkozásokról is, ezek jelentőségről ez a nyolcadik pont alatt ezzel külön foglalkozunk ezek azok a témák, amiket én felvetettem, és újra bekerültek az anyagban. Aztán vannak további aspektusok is, amelyeket eh, módosítóimmal még majd elősegítek. Ezúttal a jelentésről két szempontból kívánok foglalkozni. Eh, az F pont alatt szereplő kötelezettség, ami aztán szövegben is megjelenik egy formában. Korábbi szövegben egyébként foglalkoztunk ezzel a kellő gondoskodás elvével. Az ILO és az ENSZ is elvárja ezt tőlünk egyébként, illetőleg a különböző tagállami parlamentek és erre hivatkoznak. A Bangladessel kapcsolatban is van egy új szövegünk, amit megállapítottunk. Nagyon fontos, hogy a globális erőfeszítéséket támogassuk mindenek előtt abban a munkacsoportban, ahol a vállalatokkal, az emberi jogokkal foglalkozunk, az ILO és az OECD is dolgozik ezen a területen. Úgy gondolom az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszania, úttörő szerepet az egész világon, éppen ezekben a témákban, hogy multilaterális szinten is haladni tudjunk. Mi vagyunk az egyetlen olyan testület, amely a tisztességes kereskedelem mellett teszi le a garanst, és a, képviseljük a kisebb vállalatokat és a munkavállalók érdekeit is egyaránt illetőleg a, for, a munkavállalói és fogyasztói jogokat is. 12 tagállam cselekvési terveket készített a vállalatok és az emberi jogok összefüggéseiről, ahogyan erre már javaslat született egyébként a 12-ből 8 Európai Uniós tagállam egyébként, és nagyon fontos lenne, hogy az Európai Bizottság egy részletes közleményt is tegyen közzé ezen alapvető kérdésben az Európai Parlamentnek eh, tovább kell figyelni erre a témára, illetőleg úgy gondolom, hogy eh, a mikrovállalatokat is és középvállalatokat eh, is fokozottabban kell képviselni az értékteremtési láncolatok megítélésénél, hiszen nekik nincsenek meg azok a pénzügyi és logisztikai eszközeik, amelyekkel a nagy multik rendelkeznek. Ilyen értelemben tehát nekik nehezebb feladatuk van, hogy a megfelelő fontosságot érjenek el az értékteremtési láncban. Úgy gondolom, hogy jogorvoslati lehetőségeket is ki kell alakítani a harmadik államokkal, harmadik államok vállalataival szemben, hogyha például jelen vannak a tagállamokban, illetve olyan értékteremtési láncokról beszélünk, amelyek az EU-n belül helyezkednek el nagy részt. Ez a 13. pont alatt szerepel, nagyon fontos, és ez egyben tisztázni kell egyébként a hatásköri ö, kérdéseket is a Brüsszel egy rendelet értelmében. Ez egy rendkívül nehéz jogi és gazdasági kérdés egyaránt. Talán észre lenne ezt globális keretek között ö, szabályozni az OECD-ben vagy az ENSZ-ben, és foglalkozni kéne ezzel. Az ENSZ-nek a jövőben is megfelelő keretet kell biztosítani. Mindjárt befejezem Szeretném még elmondani, hogy a tanács következtetéseiben a május 12-i következtetésekről van szó. Keresem ezt a pontot. A vállalatok felelőssége rendkívül fontos, és beszélnünk kell az emberi jogi sérelmekről is ezekben az ügyekben. Lehetővé kell tenni, hogy ezzel is foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy ne először a házat, ne a tetőt építsük meg, ha házat építünk, hanem jó alapokra van szükség, és ehhez pedig alapvető döntéseket kell meghoznunk, olyanok, amelyekre később, olyan, amelyekre később építeni lehet. Megfelelő jogalkotási testületeket is be kell vonni ebbe a munkába, de a polgárok jogos érdekeit sem szabad szem elől téveszteni. Ehhez tanulmányokat kell készíteni, szemináriumokat szervezni, hogy a különböző érdekek képviselőit egyaránt figyelembe tudjuk venni kéne egy menetrend, és annak érdekében, hogy tényleg elkészüljön a szükséges jogi keret. Egyébként pedig gratulálni szeretnék az előadónak az eddig elvégzett munkához. Mi minden esetre készek vagyunk a nyílt tárgyalásokra a jelentés készítése során. Köszönöm szépen! További árnyék előadó nincs itt de két további kolléga akart szót kérni. Elnézést kérek, tényleg. Anne-Marie Minő, itt van. Zsadó úr nincs itt, pedig ő is szerepel. Anne-Marie. Úgy látom, teljes a zavar. Köszönöm szépen, elnök úr. Aréna asszonynak szeretnék köszönetet mondani, nagyon tetszik ez a jelentés. Pillanatilag két áramlat alakult ki a nemzetközi vitában és a kereskedelemben. Az egyik több nyereséget akar kevesebb szabályt, a másik pedig egy fenntartható társadalomra törekszik, ahol mindenkinek jut valami a jólét egészéből, és egy egyensúlyra törekszenek. Mi nyilvánvalóan a második áramlatot képviseljük miközben nem tévesztjük szem előtt, hogy szükséges nemzetgazdaságra vagy nemzetgazdaságra is szükség van, gondoljunk csak Dél-Amerikára, Afrikára, stb. Ezek az emberek ott, ott gyártják a mi termékeinket, nekünk pedig gondoskodni kéne arról, hogy ott az, a munka, az emberi és a környezeti jogokat megvédjék. Mariannak teljesen igaza van abban, hogyha az önkéntességről beszél, de ez az önkéntesség, ez egy tegnapi uh, felvetés. Újabban már a kötelező elírásokra kell törekedni, ha vállalatokról van szó. A kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó intézkedéseket nem szabad szem előtt éveszteni, fenntartható fejlődésre kell törekedni, így környezeti sztenderdekre van szükség, és tenni kell valamit az adóelkerülés ellen is. Vagyis a jelenlegi kereskedelmi megállapodásokon túl kell lépni, sőt egyes előírásokat át kell dolgozni. Nem gondolom, hogy az emberi jogokat ezekből egyszerűen ki lehet hagyni. Elégedett vagyok a jelentéssel, és igen, haj, igen csak hajlandó vagyok konstruktív módon együttműködni. Heidi Hautala. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet egy fontos hozzájárulás ahhoz, hogy végrehajtjuk a Trade for All közleményben követelteket. Mária listája az átláthatóság az értékek témáját említi. Nagyon örülök annak, hogy az előadó rámutat arra, hogy egyenlő esélyeket kell biztosítani annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a felelősséget vállaló cégek hátrányba kerüljenek egyszerűen azért, mert betartják a szabályokat például, vagy pedig nem sértik meg a törvényeket, vagy nem teszik tönkre a saját környezetüket, ezt figyelembe kell venni. Jutalmazni kell azokat, akik az élére állnak a dolgoknak, és nem azok, akik az átcsopadokban ülnek ilyenkor. Ezért nagyon fontos az, amikor EU ez egész, át, EU, egész EU-t átfogó elvárható gondosságról beszélünk, és kötelező sztenderdekről beszélünk. Nagyon fontos, hogy ne csak Franciaország, hanem más tagállamok is kialakítsák a saját törvényeiket ebben az ügyben. És e, az egységes e, piac e, integrációját végezzük, hogyha ezt nem tesszük meg Külön felhívnám a figyelmet a 12. bekezdésre, a tagállamokat felszólítja, hogy a, akik különböző területeken kereskednek az EU belül, ez egy folyamatos harc természetesen a vámügyi információs rendszerre szükség van. Egyelőre ez működik, talán észszerűbb lenne, ha átkerülne az EU vámügyi hatóságaihoz. Ez egy nyílt adatbankot jelentene végül is az érdekelt felek számára, ott meg, kéne, meg lehetne állapítani, honnan származik az importált termék, és fontos, hogy ebben az ügyben tovább lépjünk, és maradjon is ez a tervezetben. Úgy gondolom, hogy a frakcióm egyébként egy kicsit átdolgoznánk ezt a szöveget. Egyébként itt ne csak, nem csak a beru, beruházásról beszélni kellene, hanem csak az áru kereskedelemről, a GSP Plus rendszert sem felejthetjük el. Itt a kereskedelmi előnyök figyelemmel kísérese fontos lépés lenne, erre jobban oda kell figyelnünk, és az exporttal foglalkozó törvények is fontosak, illetőleg a környezetvédelmi előírások. Az export feldolgozási övezetek fontosak lehetnek a jövőben is. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság érdekes munkát végez, amikor kidolgozzuk ezt a területet. Az Európai Bizottság következik. Mr. Lance. Yes, thank you, uh, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkáját, amely nagyon aktuális, nagyon érdekes. És uh, az a uh, magyarázó uh, rész is beszél a kereskedelem politika kritikájáról is, és fel kell mutatnunk, hogy a kereskedelem politika a fejlesztés fenntarthatóságát is támogatni tudja. Köszönjük a jelentéstevő munkáját. Valóban olyan globális értékláncokra van szükség, amelyek felelősek. A legnagyobb kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Csak három dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyek nagyon fontosak a vita e, keretbe e, foglalásához. Ami a globális e, értékláncot életi, az a határainkon kívüli tevékenységekre vonatkozik, ez nem mindenképpen az Európai Unión belülire. A globális értékláncok nagyon komplexek is lehetnek, lehetnek egyszerűek is, de komplikáltak is, és el kell, és biztosítanunk kell, hogy ne vezessen mindez eh, nem szándékolt következményekhez. Segítenünk kell tehát a, a munkát, helyeket teremteni, nem pedig, eh, eh, nem pedig tönkretenni. A szingapúri ítélet a globális értékláncokra is hatással lehet. Az eredet meghatározás, a címkézés, a kormányok felelőssége, az FTA-k, a, a, a bíráskodás, a ítélethozatali gyakorlat, illetve nemzetközi aspektusa is lehet, ami a multilateralizmust illeti a fejlődő országokat. Ez a jelentős meg, jelentés megmutatja azt, hogy milyen multi, tehát milyen sok szereplőre van szükség, egy ilyen értékláncba. Én a DigiTrade-ből jöttem, ez az Európai Bizottságban számos területet lefed. A kereskedelem politika önmagában nem tudja megoldani ezt a problémát, és nagyon fontos a koherencia. Ebben az összefüggésben a jelentés kimondja, és a kereskedelem politika és arról beszél, hogy a kereskedelmi politika és, a kereskedelem, és az iparpolitika között koherenciára van szükség. Tehát eh, a fejlesztési politikát sem említhetnénk, a környezetvédelmi politikát, sőt a külpolitikát is. Hogy eh, a kereskedelem politika mit eh, hozhat, hát ezzel kapcsolatban elég sok mindent mondhatnék. Néhány képviselő említett bizonyos kérdéseket, ezekre is kitérhetnék. Az egyik, az ISD eh, fejezetre vonatkozik, és a kötelező érvényű eh, kötelezettségvállalásokra, illetve a standstill záradékokra és a minimális szint meghatározására. A kereskedelmi politikánk sarokköve és a bilaterális egyezmények sarokköve az, hogy a nemzetközi sztenderdeket eh, támogassuk például az ILO eh, egyezmények, ez, ez, ez egy minimumot jelent, ez meghatározza azt, hogy mi, melyek azok a benchmarkok, amelyeket a többi országnak el kell érni. Aztán a CSR eh, kérdése, hogy ez kötelező legyen, vagy eh, önkéntes, erről is beszéltünk. A bizottság álláspontja szerint különböző eszközökhöz lehet fordulni, de ez önkéntes kell, hogy legyen, természetesen a vita folytatódik. Globalizációs anyag most készült el, erről ezzel kapcsolatos véleményeket is várjuk. Aztán más témák, amelyek fölmerültek, a Brüsszel egy rendelet, ebben nem vagyok szakértő, nagyon bonyolult téma ez, de tudomásul vesszük ezt a gondolatot. Aztán a vám adatokkal kapcsolatban a tagállamokat fogjuk erre felkérni, hogy gyűjtsék be, nyújtsák be ezeket az adatokat, aztán az adatok titkossága is megvizsgálandó terület. Egy további fontos aspektus jelentéstevő említette, e, az IDSD fejezet kötelező érvényű voltát. Ez persze e, kötelező partnerekre, eh, partnereket tekintve, persze lehet, hogy nem kísérik ezt a szankciók, minden esetre igyekszük a globális értékláncokat eh, ezzel támogatni. A legutóbbi eh, fejlemények, amelyekre például Közép-Amerikába sor került a DSZT fejezet tekintetében a globális értékláncokra vonatkozóan májusban, ez egy nagyon sikeres konferencia volt az ILO és az OECD részéről, részt vett ezen, illetve a magánszektor is. Nagyon sok vita nem is az alaptermékekről szólt. Sokszor, amikor sokszor, amikor globális értékláncokról beszélünk, egyesek például a textiliparra vagy a ruhaiparra utalnak, de hát beszélhetnénk az orvosi eszközökről, a IT szolgáltatásokról, stb. A legnagyobb aggodalom őszintén, ez nem arról van szó, nem a CSR kötelező vagy önkéntes jellegével kapcsolatos, hanem a finanszírozási forrásokkal. Aztán számos javaslat van a jelentésben, de óvatosnak kell lenni, ami azt illeti, hogy olyan dolgot várjunk el Európán kívüli vállalatoktól, amelyek az Európai Unióban nem léteznek. A kereskedelem politikát nem használhatjuk arra, hogy a belső piacon, vagy az egységes piacon törvényhoz, vagy erre vonatkozó jogszabályalkotási kötelezettségeket vonjunk le ebből. megpróbáltuk ezeket a témákat felvetni a kollégák felé. Az egyik elem, ami a jelentésben szerepelni fog, az a fogyasztó szerepe. Véleményünk szerint a fogyasztók a választásaikkal nagyon fontos szerepet játszanak a globális értékláncok esetében. Ugyanazokat a célokat osztjuk meg, osztjuk, e, e, a, globális értékláncok legyenek átláthatóbbak, és a fenntartható fejlődést célozzák. A mi megközelítésünk e, az, hogy lehet, hogy nem értünk egyet mindenben, lehetnek bizonyos specifikus kérdések, ahogy én ezt elmondtam, de igyekszünk folytatni a párbeszédet. És az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy ugye, ahogy a jelentéstevő is mondta, ez a vitának csak a kezdete, és elkötelezettek el, hogy maradjunk hosszú távon. Ezeket a témákat nem fogjuk tudni rövid távon megoldani, de amit szeretnénk, az az, hogy mindenki elköteleződjön ezen a területen. Ez elengedhetetlen. A párbeszéd folytatását reméljük. Köszönöm szépen, Maria. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy ez mind nagyon érdekes volt, ami az OECD, az e, ENSZ, az ILO-ra való utalásokat illeti, e, ezen e, sokat dolgoztunk, nem kell egy új referencia keretet kidolgozni, a meglévő az OECD, ILO és ENSZ standardek, a nemzetközi standardek, ezeket megosztják, ezeket osztják egymással a vállalatok, és azt gondolom, hogy itt nem új sztenderdekre kerül sor, ez nagyon fontos jelezni. Egyébként pedig, amikor a, a elvárható gondosságra beszélünk, különböző cégek vannak. Lehet egy multinacionális cég, lehet egy KKV. A vállalkozás típusától függően különböző megközelítések léteznek. Ami az elvárható gondosságot illeti a globális értékláncban, nagyon sokat beszélünk az átláthatóságról. Ez egy olyan vita, amit már néhány éve le kellett volna folytatni, de akkor én még nem voltam képviselő. A vállalatok harmonizált számvitelét illeti. Ma már el, el képzelhetetlen, hogy egy vállalatnak ne ilyen elszámolási rendszere legyen, egy semmilyen részvényes nem fektetne be egy ilyen vállalatba, hiszen nem lenne meg az a biztonság. Ami a fogyasztók szerepét illeti, egyetértek, a fogyasztóknak természetesen van szerepük és feladatuk, felelősségük, de hogyha nem garantáljuk nekik a standardizált, átlátható megközelítést, akkor nem fogják tudni, az értékláncon keresztül, akkor nem fogják tudni a, ezt a szerepüket betölteni. A fogyasztónak tehát lehetővé kell tenni, hogy felelősen fogyasszon olyan információkkal, ami standardizált egy globális értékláncon keresztül. Ez az európai cégekre vonatkozik-e, és csak rájuk vonatkozik-e? Természetesen az Európán kívüli vállalkozásokra vonatkozó jogszabályokat nem fogadhatunk el, de nagyon sok európai eh, eh, vállalat indít itt globális értékláncot, eh, és még akkor is, hogyha ennek egy része az európai határokon kívül van, rájuk is vonatkoznak a szabályok az európai cégekre. A nagyon fontos, hogy az értékláncon belül teremtett érték újra központba kerüljön, de nem csak gazdasági, hanem humán értékről is beszélek. Ön elmondta, hogy nem lehet a munkahelyeket megszüntetni, vagy, vagy lehetetleníteni. Ez természetesen így van, de eh, az eh, munkahely teremtés mellett mm, nagyon fontos mindenkinek az értekeit eh, megvédeni. Természetesen a kompromisszumok útján vezet a munkánk. Minden esetre köszönöm. Hadd mondjam el, hogy ugye egy ilyen jelentésnek megvannak a terjedelembeli korlátai, nekem is be kell nyújtanom módosító javaslatokat ahhoz, hogy ezzel finomítsam a jelentést. Úgyhogy várom a többiek módosító javaslatait. És nem vártam semmi mást, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a 9-es napi rendi pontot. Módosítások benyújtásának határideje június 6, 12 óra. Júliusban szavazunk. A következő ö, téma a kedvencem az egyebek, mert nincsen semmi egyéb és ezzel a legutolsó 11-es napi rendi pont a következő ülés időpontja Június 19-20. Ennyi. Köszönöm szépen a részvételt.